Meine sehr tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, üdvözlöm Önöket! A Költségvetési Ellenőrző Bizottság mentesítés témájában megtartandó ülésén 2014. október 13-át írunk az Európai Bizottság főigazgatóságai, négy főigazgatósága jött el hozzánk. Az a négy főigazgatóság jött el, akikkel a legtöbb kérdés merült fel. A regionális főigazgatóság, Agri főigazgatóság, kutatási főigazgatóság és az együttműködési és fejlesztési főigazgatóság Defa Pleva, Jan Smith és Demelo úrakat üdvözlöm. Üdv... A napi rendet megkapták, és a hírlapban a, megtalálják a tolmácsolással kapcsolatos információkat, valamint a napirend tervezetet. A harmadik napirend de kapcsolatban Lazarus Lazarus fog felszólalni a számvevőszéktől. A az előadóként fest is ugrok ebbe a témába. Önök is tudják, hogy van egy munkadokumentumunk, ebben a témában. A fenntartások kérdéseivel foglalkozik ez, valamint azzal, hogy az információk, melyeket a tagállamok szolgáltatnak, mennyire megbízhatóak. Egyetértettünk abban, hogy blokkokban fogunk eljárni, azaz lezárjuk az egyik témával kapcsolatos vitát, és utána rátérünk a következő területre. Elnézést, hogy önök közül néhányukat megvárakoztattam. Van is egy önkéntesünk, a Defa úr fogja kezdeni a regionális főigazgatóságról. Megadjuk a szót neki, hogy röviden ismertesse az éves jelentését, és utána kérdéseket fogunk hozzá intézni. Szeretném elmondani, hogy idén először hívtuk meg a főigazgatókat, azért, mert itt egy új helyzet előtt állunk, meg kell beszélnünk a fenntartások kérdését. Szeretnénk megbeszélni önökkel, hogy az önök által az éves jelentéssel megnevezett fenntartásokkal hogyan bánjunk el. Az éves tevékenységekről szóló jelentés, a mentesítés szempontjából nagyon-nagyon fontos. Ezért szeretnék köszönetet mondani azért, hogy elkészítették ezt a munkaigényes dokumentumot. Ezt elolvassuk és tudomásul vesszük. Remélhetőleg meg tudjuk önöket győzni arról, hogy tényleg elolvastuk ezt az anyagot. De azért még lesznek kérdéseink. Defaur, először önnek adok szót, hogy vezesse fel tevékenységét utána megbeszéljük a fenntartásokat, és kérdéseket fogok önhöz intézni. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt tagok. Nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kaptam önökhöz beszélni, és hogy eszmét cserélhettünk. Az éves tevékenységekről szóló 13-as jelentésemben megemlített fenntartásokkal kapcsolatban egy nyilatkozatot írtam alá. Ez 43 milliárdnyi kifizetésre vonatkozik. És ott, ahol nem volt DASZ, ott fenntartásokat jelentettem be. Ez ennek a logikája. Az első megjegyzésem ezzel kapcsolatban az, hogy ezek a fenntartások nem vonatkoznak menedzsmentbéli hiányosságokra. A fenntartások mind-mind a tagállamok ellenőrzési és irányítási rendszerével kapcsolatosak a hatósággal, a tanúsító hatósággal, vagy pedig az auditáló hatósággal kapcsolatosak minden egyes program esetében. honnan kaptam, honnan kapom a dászt, és hogy hogyan döntök arról, hogy esetleg egy fenntartást fogok bejelenteni. Milyen források vannak? Hát igazából itt kettő van. Az egyik a tagállami auditot végző hatóság. Ők auditálják a tranzakciók mintegy 30%-át auditáló munkánk során megállapítottuk azt, hogy körülbelül 90%-ban hagyatkozhatunk is erre. A DASZ-unk másik forrása a saját auditáló munkánk. Nekünk is van auditáló hatóságunk, hiszen tudnom kell, hogy megbízhatom bennük, és ott, ahol nem, ott a menedzsment a hatóságokkal és az azonosító hatóságokkal kapcsolatban is auditálunk. Lenne egy megjegyzésem. Három feltételnek kell eleget tenni. Egy, van itt egy anyagi hiányosság, a súlyos hiba egy bizonyos programmal kapcsolatban. Ha a hibaráta 5% fölötti, harmadsorban pedig, ha ez a reziduális ráta az a költségvetési időszak megkezdete óta 2% fölött van. Ha ez a három feltétel teljesül, akkor egy ellemetést jelentek be. 2013-ban 82 ilyet jelentettem be, ezek két csoportba tartoznak. Az egyik a 2007-2013-as költségvetési időszak programjai jelenti. 75 ilyen ellenvetésem volt, vagy az program egészére, vagy pedig rész, egy részére nézve. A 2000-2006-os időszakra 7 elemetésen van, ezek inkább hírnével kapcsolatosak, nem is fizettünk ott. Természetesen önöket érdekli majd az, hogy az ilyesfajta fenntartásoknak mi lesz a sorsa, mit teszünk follow-upként. Az önök számára is nagyon fontos tudni azt, hogy a kifizetést leállítják. A program, vagy a program egy részére folyosítandó pénzt, hogyha erre ellenvetést neveztek be, akkor ö, leállítjuk, tehát az uniós költségvetés teljes mértékben megvédjük. Bizonyos feltételekhez kötött a folyosítás elindítása. Első feltétel, ha a ö, hiba, melyet a menedzsment és ellenőrző rendszerben tapasztaltunk, ki javították. Általában ez cselekvési terv révén történik meg. Másodszorban a múltbéli irreguláris kiadásokat korrigálni fogják, harmadsorban szeretnék biztosítékot arra, hogy az új, a megjavított rendszer megfelelő módon működik. Ezeket a fenntartásokat az év folyamán megfigyeljük, monitorozzuk. Mostanáig 14 fenntartásunkat vontuk vissza, 12-t a 2007-2013 és hármat a 2006 os időszakra, és remélhetőleg további fenntartásokat is vissza tudunk majd vonni. De hát olyan ez, mint egy filmben, hogy közben peregnek a kockák, és új fejlemények vannak. Idén új kérdések merültek fel, problémák, ez 24, ezek 24 programot érintenek. Tehát itt egy folyamatról van szó, és ezt meg is figyeljük. Van egy szakbizottságunk a főigazgatóságon, amely hetente összeül, én magam vagyok ennek az elnöke, hiszen én vagyok a jóváhagyó tisztviselő, és én vagyok az, akit elszámoltatnak a parlamentben, önöknél. Itt van még az auditáló főigazgatóság, a végrehajtással foglalkozó főigazgatóság, a jogi osztály és a költségvetési osztály egység. A főigazgatóságunk szakértelme így összpontosul, és így hozzuk meg ezeket a nagyon fontos döntéseket. A felszólalásom elején beszéltem már a fenntartás természetéről is. Világos az, hogy itt korrekciós lépésekre van szükség ahhoz, hogy vissza lehessen vonni egy fenntartást. Nyilván az ezzel kapcsolatos felelősség a tagállamot terheli, hiszen ez egy igazságos rendszer és említettem, hogy az uniós költségvetést megvédik azért, mert nem folyosítanak pénzeket addig, amíg a fenntartásokat nem vonják vissza. Persze a bizottság nem hagyja magára a tagállamokat. Segítünk ott, ahol tudunk. Minden egyes ügyben, amikor a felfüggesztést megszakítjuk, elmagyarázzuk azt is, hogy miért ellátogatunk a tagállamba, és a az irányító, ellenőrző, auditáló hatóságok képviselői részére képzést nyújtunk. De a rendszerbéli problémákkal is megpróbálunk foglalkozni. Ezért a legutóbbi átszervezéskor egy új egységet hoztam létre, egy kompetencia központot, amely kifejezetten az administratív kapacitás építésre összpontosít átfogó iránymutatásokat nyújtunk mindenfajta kérdésben, olyan kérdésekben, amelyek kell a menedzsment és auditáló hatóságok foglalkoznak. A Digimarktal egy kézikönyvet is összeállítottunk azért, hogy a közbeszerzési eljárásokban elkövetett hibákat, hibák elkerülésére felhívjuk a figyelmet. Emellett van egy kísérleti projektünk is, két nagy témában, az egyik a teljesítményorientáltság, a másik téma pedig menedzsment és ellenőrzés. Az idei év kezdete óta más főigazgatóságokkal és a Transparency International-al is korrupció ellenes küzdelem témájában workshopokat szerveztünk meg. Továbbá egy szakértelem kicserélésére összpontosuló tevékenységet is megszervezünk, majd a tagállamok között, a főigazgatóságokkal. És külön odafigyelünk az auditáló hatóságok továbbképzésére, képzésére. Végül az új költségvetési időszakra vonatkozóan elmondhatom, hogy bízhatunk abban, hogy az új jogszabályok révén, és ez köszönhető az Európai Parlamentnek, valamint a jelen szakbizottságnak, tehát ezek alapján csökkennek majd a szabálytalanságok. Azért, mert most már ex ante felelősség létezik, bizonyos feltételeknek eleget kell tenni. És a mi öntextusunkban, főleg a közbeszerzéssel, valamint az állami támogatásokkal kapcsolatos ex ante feltételek a fontosak, hiszen ezeken a területeken jelenik meg a legtöbb probléma. Az egyszerűsített költségek lehetőségét is bevezettük, és a 10% visszatartás elve valósul majd meg. Végül pedig a nettó korrekció, a valós nettó korrekció elvét vezettük be. Nagyon-nagyon hálás vagyok a jelen szakbizottságnak, azért, hogy ehhez ragaszkodtak, hiszen ez majd az egész rendszer ösztönző jellegét meg fogja változtatni. A jövőre nézve mindannyiunk érdeke lesz megtalálni a problémákat. Ha a nemzeti hatóságok, a tagállamok találják meg a problémát, mielőtt beküldenék a számlákat Brüsszelnek, akkor még korrigálni tudnak. Ha ez nem történt meg, akkor az uniós auditáló hatóságok, a számvevőszék, vagy pedig az OLAF pénzügyi korrekciót kér, vagy pedig netó korrekciót. Ez nagyon-nagyon fontos változás jelent az elkövetkező időszakra nézve. Elnök asszony, ennyit szerettem volna bevezetésképpen elmondani, és állok elébe az eszmecserének önökkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha összehasonlítjuk a jelentéseket, akkor el kell mondanom, hogy a regionális jelentés kevésbé átlátható, mint az agrárjelentés. Ezért kérnénk még további kérdésekre választ említette, hogy nincs további hibaráta a regionális és a kohéziós alap esetében. De itt nagyobb lehetne az átláthatóság. Nincs a programokra vonatkozóan elutasítási ráta, az agrárterületen pedig van. Ha most megnézzük az operatív programokat, nagyon-nagyon fontos lenne több információt kapni és tudni azt, hogy mely programok esetében avatkoztak be. Nem tudjuk, hogy bejelentették ezeket a programokat. És ha már a kívánságokról beszélünk, az operatív programra lebontott hibaráta nagyon fontos lenne, és azt, hogy melyik főigazgatóság foglalkozott ezzel. A jelentésben beszél az ellenőrző rendszerekről, de a bizottsági beavatkozásnál csak az auditáló hatóságról beszélnek, de az, hogy a menedzsment és tanúsító hatóságoknál mit tesznek, azt nem tudjuk, holott jó lenne, ha tudnánk ezt is azért, hogy az adatok megbízhatósága jó legyen. Láttuk, hogy az auditáló hatóságok jelentéseinek egy harmada kapott felfele korrekciót, de ez nem világos. Nem tudjuk, hogy miért van ez így és lehet, hogy ezért nem hagyatkozhatunk a jelentésekre. Hogyan magyarázza azt, hogy a tagállami bejelentésekre nem lehet hagyatkozni? Um, thanks a lot. So, um... Köszönöm szépen. Nagyon szívesen adok önöknek további információkat hogyha részletesebb információkat szeretnének. Én úgy gondoltam, hogy már eléggé részletes voltam, de semmi gond, nagyon szívesen továbbítunk információkat még. 322 programunk van, és a hibaarányokat programunként lebontva szintén az önök rendelkezésére tudjuk bocsátani. De csak egy valamit hadd mondjak nagyon világosan, és ezt el is mondtam, hogy ezeket a programokat beazonosítottuk. Tehát az összes program, ahol fenntartásaink vannak, ezeket már azonosítottuk a mellékletekben, és ott megvannak a részletek. Tehát konkrétan le van írva, hogy milyen problémáról van szó, milyen szintű probléma, nem is tudom melyik melléklet ez, de benne van az a lényeg, hogy a mellékletben megtalálhatják a szükséges információkat. A többi programot illetően, amelyek itt nem szerepelnek, majd látni fogják, hogy a hiba arány, az éves hiba arány 5% alatt van. És a kumulatív hiba arány 2% alatt van. Ezeket a számadatokat természetesen a rendelkezésükre bocsátjuk, és ellenőrizhetik őket. A következő kérdés ha jól értettem, akkor az volt, hogy hogyan is, mennyiben támaszkodhatunk a számvevő, az ellenőrző hatóságokra, az audit hatóságokra. Két dologról van itt szó. Az egyik az éves ellenőrzési jelentést átnézzük, és megnézzük, hogy az információt hogyan gyűjtik össze, valamint a módszertant is megnézzük, hogy hogyan számolják a hiba arányt. Ez persze nem könnyű, mert ugye mintavételezésről van szó, és a mintavételezési módszerek esetleg eltérhetnek. El kell dönteni, hogy a kivételes esetekkel mi legyen, kizárják őket, vagy sem, és így tovább. A lényeg az, hogy megvan az információ, és mondjuk a módszertant helyesen alkalmazzák. Az esetek második kategóriája viszont a következő, megvan az összes információ, viszont a módszertant helytelenül alkalmazzák. Például mi számít úgynevezett abnormális esetnek, tehát hogy mi az, amit nem lehet a mintavételezésbe bevenni, ebben eltérnek a vélemények, hogy mondjuk mi szerintünk be kellene venni valamit, és a hatóságok szerint nem. Hogyha ilyen helyzet előfordul, akkor mi újra számolunk, és ez egyben ez a két kategória lefedi a 90%-ot, és a maradék 10%-nál pedig a következőt látjuk, megbízhatatlan, amit látunk, és az azt jelenti, hogy ki kell, hogy értékeljük az 5-10 vagy 25 százalékban az ellenőrző hatóságok megbízhatóságát. Tehát ez így nagy vonalakban az a módszertan, amit mi használunk, és szerintem ennek van is értelme. Igen, de az alsóbb hatóságokat nem nézik meg, tehát a menedzsment és a tanúsító hatóságokat nem vizsgálják. A további számításokat egy részleges, vagy pedig egy egyáltalán nem megbízható adatbázisra építik. Tehát ez is egy kérdés. És lenne még néhány kérdésem a fenntartásokkal kapcsolatban. Az elején nagyon szépen elmondta, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a megbízhatóságot helyreállítsuk. De ha megnézem azt, hogy 2013-ban még mindig vannak fenntartások a 2000-2006-os időszakra, akkor joga felmerül az a kérdés, hogy ezt miért nem szabályozták. Melyik a legrégebbi fenntartásuk 2013-ban? Nézzük a statisztikákat. 2012-ben 85 volt, ebből 55 fenntartást visszavontak, 30 még mindig létezett márciusban. A fenntartások akkor hasznosak, hogyha javítanak a dolgokon. Spanyolország 2011, 12 és 13-ban mindegyes évben 22 fenntartással a legrosszabb teljesítő nevét érdemelte ki és a struktúrális alapok esetében ott voltak ezek a hibák. Akkor a fenntartások kérdezem én, hogy miért nem jók. Példaként hoznám fel a Csehországot, 2000, Magyarország 2013-ban 9, olasz 10, 6, 5, Romániának volt az elején, aztán most már nincs ez jó, 2013 után 38 fenntartást vontak át, vittek át. Elegendő tehát ennyi eszköz a fenntartások hogyan magyarázok meg olyas valakinek, aki nem ismeri a számítás módját. A számításról is kérdezünk, de erről majd bilaterálisan is. Tehát a fenntartásokkal kapcsolatban kérdeztem, köszönöm. Thank you. Um, mm. Köszönöm szépen. Nem végeztem itt el a matematikát, és hogy melyik, nem tudom, hogy melyik a legrégótabb, legrégebben fennálló meglévő fenntartás, de hát az az igazság, hogy van olyan, hogy az egyik évről a másikra megmarad a fenntartás, és mondott valamit, amivel nem értek egyet, ha megengedi, azt mondja, hogy egy fenntartás az csak akkor hasznos, hogyha utána javul a helyzet. Hát persze mindannyian azt szeretnénk, hogy javuljon a helyzet, de a fenntartás mindenképpen hasznos, mert megvédi az Európai Unió költségvetését. Hogyha valahol fenntartás van, akkor nem fizetünk a költségvetésből. És ezt érdemes elmondani akkor is, amikor ugye a magukról, a fenntartásokról beszélgetünk. Tehát önök elmondhatják, az önök állampolgárainak, hogy az európai adófizetők pénze védett, hogyha a DG Régió szabálytalanságokat talál, akkor leállítják a kifizetéseket, és a kifizetéseket csak akkor indítják újra, amikor a tagállami rendszereket rendbe teszi az érintett állam. Tehát ez nagyon fontos itt elmondani. Tehát ezek a fenntartások megvédelmezik az Európai Unió költségvetését, ahogy ezt most elmagyaráztam. És most visszatérek az első kérdésre. Ugye az volt a kérdés tartalma, hogy mi megbízhatatlan információra támaszkodunk, ez nem igaz. Ugyanis az audit hatóságokat is auditáltuk, és pontosan erről szól az egyszeres audit megközelítés. Gondolom emlékeznek a számbevőszék jelentésére, a 2004-es jelentésre, ahol konkrétan kimondták, hogy a megbízhatósági nyilatkozatot, a megbízhatóságot alulról fölfelé kell fölépítenünk. Mi vagyunk ugye ennek a sornak a végén, a tetején persze a számbevőszék, hogyha így nézzük, még utánunk következik, de mire kell nekünk támaszkodni, vagy kire kell támaszkodni, azokra, akik az alattunk levő szinteken elvégzik az audit munkát, mert egyébként pont azt kellene megcsinálnunk, amit mindenki szeretne elkerülni, hogy mindenki mindenki mást auditál, és a végén a kedvezményezettek panaszkodnak, hogy négyszer annyian jöttek őket ellenőrizni. Ezt szeretnénk elkerülni. Olyan rendszert szeretnénk működtetni, ahol az egyik szint támaszkodhat a másikra. És csak akkor lépünk, hogyha nem tudunk támaszkodni a következő szintre, mert valami gond van, akkor elmegyünk az irányítóhatósághoz, vagy akár a kedvezményezettekhez. De a lényeg, hogy a megbízhatóság forrása kétféle, az audithatóságok, illetve a saját audit munkánk. Mi az audithatóságokat is auditáljuk, de nyilván a kedvezményezetteket is. schon verstanden? Igen, köszönöm szépen, ezt értem. Hát a single audit megközelítést szeretnénk mi ezt látni, de a 2013-as számvevőszégi jelentés azt mondja, hogy a, az ellenőrző hatóságok auditálása gyenge pont. Mit tehetünk azért, hogy a menedzsment és tanúsító hatóságok egy kicsit megbízhatóabbak legyenek? hiszen ha, ha valaki nem megbízható, attól még nem büntetik meg. Láthatjuk is a munkadokumentumból, hogy ki mit jelent. Ezzel a problémával küzd az, agri, az terület is. Tehát nincsenek következmények. És láthatjuk, hogy felbukkan a régi probléma. A tagállami hatóságok érdekütközése az egy továbbra is nem megoldott probléma, és ezért olyan fontos az, hogy a feldolgozott pénzeket megőrizzék, tehát mit tehetünk? Mit tesznek önök? Azért, hogy gondoskodjanak arról, hogy az auditáló hatóságok a megfelelő információkat kapják meg. Uh, Ahogy mondtam először is, a kapacitás kiépítéskor külön, foglalkozó, külön foglalkozunk az audit hatóságok kapacitásával. Tehát kapnak útmutatást, képzést, workshopokat szervezünk, és így tovább, hogy felkészítsük őket. Azt mondja, hogy idézőjelben nincsen semmifajta szankció, amivel az audit hatóságokat sújtanák, hogyha nem végzik el a munkájukat megfelelően. Hát én megszakítok, és már volt erre példa a múltban is, hogy megszakítottunk programokat pontosan abból az okból, és csak ez az egyetlen oka volt, hogy az audíthatóság nem működött. Tudunk erre példát mondani önnek, meg tudjuk mondani a pontos, a konkrét programokat, hogy melyek esetében történt ilyen. Tehát valóban lépünk, amikor megvan arra a bizonyíték, hogy az audit hatóság nem dolgozik megfelelően. Tehát végig nézzük az audit hatóságok által elvégzett munkát. A mi auditoraink elutaznak a helyszínre, és ugyanazt a tevékenységet meg, elvégzik, amit az audit hatóságoknak kellett volna elvégezni, és utána összehasonlítják az eredményt, megnézik, hogy egyetértenek-e a tagállami audit hatóságokkal, és ebből világosan látszik, hogy megfelelően működik-e az érintett audit hatóság. Amennyiben ez a helyzet, akkor azonnal felfüggesztjük a programot, felfüggesztjük a kifizetéseket. Hát ezt is kell tennünk, ez a kötelességünk. De visszatérnék még arra a kérdésére, hogy hogyan tudnánk javítani a munkát, a felfüggesztést, a kifizetések leállítását, stb. már felsoroltam, de még a nettó kiigazításokról szóltam egy picit a bevezetőben, de ö, szeretnék erre még tovább kitérni. Hát gyakorlatilag a pénzügyminisztereknek is ez az érdeke, hogy az audíthatóságok elvégezzék a munkáját. Az audíthatóságoknak most már megvan az ösztönzése, megvan ö, arra a hajtó erő úgymond, hogy a hibákat megtalálják. Ha nem találnak meg egy hibát, és az EU-s auditorok találják meg az érintett hibát, akkor netto korrekcióra kerül sor. Tehát gyakorlatilag átalakítottuk ezt az ösztönző struktúrát, az audithatóságoknak érdeke előbb megtalálni a hibát, mint az EU-s auditorok. Well, um, I was just reminded that you were... Még egy valamire emlékeztetném önöket ugye önöket nem csak az audit hatóság érdekelte, hanem az irányító hatóság is, és ahogy már elmondtam, nagyon sok tanfolyamot, képzést tartunk számukra. Szakvéleményt lehet cserélni, és így tovább, és ez mind-mind az irányító hatóságok és az igazoló hatóságok munkájával függ össze, a tagállamokban. A tagállamoknak is van egyébként technikai támogatásra lehetőségük, tehát ők is megerősíthetik ezeket a hatóságokat. A tanúsító hatóságot is, meg az irányító hatóságot is, tehát ezek a hatóságok tőlünk is tám- kapnak támogatást, de az érintett tagállamoktól is, és megkapják a pénzügyi eszközöket is ahhoz, hogy a munkájuk minőségét javítsák. Ich möchte noch auf die Frage. Köszönöm szépen. A pénzügyi korrekció kérdésére szeretnék még visszatérni. Ezek fontos szerepet kapnak a jelentésében. A tagállamok számtásai mennyire pontosak, és önök hogyan ellenőrzik azt, hogy ezek tényleg pontos adatok? Köszönöm. There are two parts of the... Két része van a pénzügyi kiigazításnak, amit mi figyelembe veszünk. Az első, az, hogy is mondjam, az első az a fajta, amihez ragaszkodunk. Tehát, ha mi tárunk fel egy szabálytalanságot, és akkor felfüggesztünk egy kifizetést, vagy leállítunk egy kifizetést, akkor a következőt kérjük. Azt várjuk, hogy a szabálytalan kifizetést javítsák ki, és ezzel kapcsolatban elég megbízható információnk van. Megbízható információink vannak, hiszen ezeket ezt mi is le tudjuk ellenőrizni. Mielőtt újra engedélyeznénk a kifizetések folyósítását, ellenőrizzük ezt, hogy kiavították-e a szabálytalanságot. A második esetben arra az információra támaszkodunk, amit a tagállam bocsát a rendelkezésünkre, tehát hogyha a tagállam vet észre valami és javítja ki. Én szerintem ez tisztességes. Előfordulhat, hogy mondjuk javították az információ megbízhatóságát, és így tovább. Das, das heißt also, Sie sagen... Tehát ez azt jelenti, hogy ön azt mondja, hogy az ön adatai megbízhatóak, a tagállamoktól kapják azokat, de ha nem megbízhatóak, akkor korrigálják. Önök részben korrigálhatnak? De hát önök nagymértékben kell, hogy hagyatkozzanak a tagállamokra. Melyik az az arány, mely esetében a tagállamok korrigálnak? Tudnának a regionális végazgatóság nevében valamit mondani? If my memory says... Nos, hát ha jól emlékszem, akkor a 2007-től 13-ig tartó időszak pénzügyi kiigazításai, már amelyeket a bizottság kért, mondjuk, hogy kb. 1 milliárd euróra rúghatnak. És azok, amelyeket még ezen kívül a tagállamok megtettek, az mondjuk egy olyan másfél milliárd összeget jelenthetnek. Csak azért, hogy a nagyságrendet tudjuk, hogy a különböző forrásokból mi származik, de egyébként benne van az anyagban mindez. just to uh, complement. Uh, Még valamit gyorsan hozzáfűznék. Az audit munkánál egyébként az éves ellenőrzési jelentéseket is átnézzük, és a kockázatosság szerint megnézzük, hogy a tagállam ilyen munkát végzett el, és persze a saját munkánkon keresztül is ugye megvan a, azért a, a megbízhatóság, de meg tudjuk nézni, hogy a helyi hatóságok mit végeztek el. Akkor most Zender kolléga kap szót. Sí, gracias, presidenta. Sí, bueno, yo dejar eh, constancia de que... Köszönöm szépen, elnök asszony. Annyit kívántam elmondani, a mi frakciónk nevében, hogy örültünk volna annak, hogyha lett volna egy kapcsolattartó személy, tehát, ha itt lennének azok, akik valóban felelősek, azaz a biztosok, nem pedig a főigazgatók. De ugye a jelenlegi helyzetben ez sajnos ez a feladat önre, önre szállt. És azt hiszem azáltal, hogy önnel beszéljük meg ezeket a kérdéseket, még inkább összezavarjuk az embereket. A, mi a konkrét kérdést illeti, a mezőgazdasági főigazgatóság munkaanyagában van egy táblázat, azt hiszem a 19. oldal, és ebben a táblázatban különböző oszlopokat találunk. Jó lenne megmagyarázni magunknak is, meg mindenkinek, aki szeretne valahogy tisztán látni itt a számok dzsungelében, Nézzük tehát. A harmadik függelékben, a negyedik és az ötödik oszlopban a közvetlen kifizetések hiba arányairól van szó, tagállamokra lebontva. Nos, a statisztika szerint ugye van itt egy van itt egy lábjegyzet, a, ami a fennmaradó ö, hiba százalékra utal, itt látunk századékokat, bizonyos esetekben ezek megegyeznek, ezt igazából nem értem, jó lenne, hogyha egy kicsit tisztázná. Bizonyos esetekben pedig nagy a különbség a számok között. Aztán két oszloppal lejjebb, ott van a kockáztatott összeg ezt sem igazán értem, hogy ez mit jelent. Lehet, hogy ezek azok az összegek, amelyeket azonosítottak, hogy esetleg ezek azok, amelyek kockázatosak. Nem tudom, hogy hogyan, hogyan számolták ki ezeket a kockázat arányokat, hogyan születtek ezek a számok. Aztán ott van egy új kiigazított maradék hibaszázalék tagállamokra lebontva, Nos, nem tudom, hogy ez mit jelent. Tehát kérdésem tehát az, hogy a különböző hibaszázalékokat hogyan azonosították, hogyan számolták ki, illetve van-e egy erre vonatkozó eljárás, amelyet kialakítottak korábban a tagállamokkal? Így aztán esetleg biztosíthatnánk azt, hogy ezek összehasonlíthatóak legyenek. Tehát hogyan működnek az auditok, hogyan, hogyan jutottak ezekre, ezekhez az adatokhoz? A tagállamokkal megegyezve vitték végig ezeket a számításokat, vagy ez egy bizottsági eljárás? Mi a helyzet? A, külön, a különböző kifizető ügynökségek, vagy, vagy mi, hogy ki a felelős ezért? Hogy, hogyan az illetékesek rábólintottak -e ezekre a hiba százalékokra, avagy sem. Tehát szeretném tudni, hogy ezek az adatok mennyire általánosak, mennyire fogadja el őket mindenki. Hát kétségtelen az, hogy Defa úr megválaszolhatja ezt, de ön az Agriról kérdezett, először lezárnánk a regionális kérdéseket. Tehát a kérdését majd Bleva főigazgató úr fogja megválaszolni. Most a regionális főigazgatóság kérdéseivel foglalkozunk. aquí ya me parecía que no señor Defa, pero... Nos, Sajnos mennem kell majd hamarosan, úgyhogy azért, te, azért tettem fel ezt a kérdést. Azt hittem, hogy a mezőgazdasággal kezdjük. Innen sajnos nem látom a neveket, úgyhogy elnézést kérek, hogyha nem a megfelelő pillanatban tettem fel a kérdést. Um semmi gond, semmi gond, de most a regionális kérdésekkel foglalkozunk. Szavam a kolléga szeretne egy kérdést feltenni, kérlek szépen. <clears throat> Um, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen, főigazgató úr, az erőfeszítéseit. Egy-két dologra szeretnék rámutatni, és aztán egy kérdést is megfogalmaznék. Az elnök asszony uh, kérdéseit követően egyértelmű számomra, hogy ezt az egész képet egy-két kulcs fontosságú dolog szempontjából fogom vizsgálni. Tehát azt értem, hogy önök mindent megtesznek, ami, amit lehet a saját határaikon belül, de hogyha nincsen megfelelő információnk, vagy kellő mértékű, ha nem igazán tudjuk, hogy a tagállamok, illetve az ügynökség, ha megfelelő információt szolgáltatják, akkor természetesen az egész számítási alap megkérdőjeleződhet, tehát ez az, amit én kritikusan szemlélnék, amikor az egész jelentést értékelem. Amikor azt mondta, és utána ugye konkrét számadatokkal is alá támasztotta, tehát amikor azt mondta, hogy a tagállamok által szolgáltatott információra támaszkodik, és aztán azt mondta, hogy itt esetleg lehetne még tovább fejleszteni a dolgokat. Tehát a kulcs legfontosabb kérdés számomra az az, hogy mire van szüksége konkrétan, milyen előrelépésre utalt. Tehát ugye itt van az 1 milliárd, esetleg 1,5 milliárd, amivel nem tudunk elszámolni, tehát mit kell tennünk annak érdekében, hogy a nagy kérdőjelek megszűnjenek. Köszönöm. Uh, Nos, természetesen ez az egész visszakapcsolódik az információ megbízhatóságához. Az információ nem magától születik, auditot végzünk, és hogyha azt látjuk, hogy az audithatóságok nem működnek megfelelően, akkor megszakítjuk a folyamatot, illetve felfüggesztjük azt. Tehát, hogy ez mit is jelent pontosan, milyen intenzív munkát. Például 239 audit hatóságot auditáltunk 2009 óta, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon is szorosan figyelemmel követjük az audit hatóságok munkáját, és ezeknek beszámoltatási kötelezettségük van felénk. Ami pedig a fejlesztéseket, a javításokat illeti, nos, azt hiszem, hogy meg kell állapodni a metodológiában, meg kell nézni, hogy a, hol vannak a határidők, mikor születik döntés valamiről, azt mikor valósítják meg, és így tovább. Tehát ezek olyan kérdések, amelyeknek egyértelműeknek kell lenniük, és így mindenki tudja, hogy pontosan, hogy uh, hogyan döntsön. Egy-egy pénzügyi kiigazítást illetően az adott évre vonatkozóan. Tehát összességében ellenőrizzük a kapott információt. Ich möchte noch mal auf die arra 22 szeretnék visszatérni, amelyeket Spanyolország már 2011 óta görget maga előtt. Mindig ugyanazokról a projektekről van szó, vagy másokról? Mi a terv? Ha ezek a projektek nem kapnak pénzt, akkor hogyan, hogyan járnak el pénzügyi korrekció, a pénzeket vissza kell fizetni, vagy egy részét visszavonják. A tényleges magasságnak semmi köze a kárhoz, ezt is ki kell mondani. Annak a rendszernek az alapján, amelyet vázolt, nem is tudják megállapítani, hogy mekkora a kár. Felmerül bennem az a kérdés, hogy a megbízhatóság hogyan állapítják meg ezt a megbízhatóságot, és ezt felénk is igazolják. Az éves jelentésükben azt írják, hogy az ügyek 11%-ában a főigazgatóság úgy dönt, hogy általányban nevezi meg a kárt azért, mert a bejelentés maga megbízhatatlan volt. Hát itt a megbízhatóság a nagy kérdés a ö, fenntartások megbízhatósága, illetve a visszavonásé. Ez a rendszer alapvető kérdéseket vet fel. Biztos vagyok abban, hogy nagyon bölcs dolgokat fog e témában mondani. I will try my best. Um... Megpróbálok válaszolni. Ami Spanyolországot illeti, valóban visszatérőek a fenntartásaink és a problémáink is, de az is igaz, hogy ha megnézzük a programokat, akkor nem mindig ugyanazokat a programokat látjuk. Ez azt jelenti, hogy Spanyolországban elég bonyolult a struktúra, tehát vannak olyan testületek, amelyek a regionális programokban és a nemzeti programokban is részt vesznek, hogyha az egyik ilyen problémával küzd, akkor ez érinti a többi, problém, a többi programot is. De ahogy már mondtam, ha hogyha probléma van, nem fizetünk. És a problémák közül sokat sikerült megoldani Spanyolországban is, ami pedig az új generációt illeti, a programok új generációját, egy egyértelműbb struktúrát fogunk létrehozni, jobban elkülönül a regionális és a nemzeti, és nagyon remélem, hogy ez a problémák egy részét megoldja majd a spanyol programok esetében. Aztán azt mondta, hogy a megbízhatóságot illetően kétségek merülnek föl. 90%-ban megbízhatók az adatok, és 10%-ban nem. Ebben az utóbbi esetben 5, 10, 25 a, hib, a becsült hiba százalék, tehát ezt a metodológiát követjük, Elővigyázatosak vagyunk. 2013-ra vonatkozóan 2,8 százalékos hiba százalékot láttunk, de sokkal jobbnak látjuk, hogyha egy intervallumban, intervallumban határozzuk meg a hiba százalékot, és ezért megjelöltük az 5,3-at is, mivel korlátozott információ áll rendelkezésünkre, Például, hogyha a számvevőszék eh, hiba százalékát megnézünk, az is, az is ugyanilyen, ott is egy intervallumot látunk. Tehát egészen egyszerűen arról van szó, hogy a kontroll és audit megközelítésnek ez része hatékonysági megfontolásból eh, mintavételezésre építünk, ez alapján számolunk, és ez a leghatékonyabb módja annak, hogy eh, megszülesen a DAS, a megbízhatósági nyilatkozat. Arányos ellenőrzést szeretnénk. Ez pedig azt jelenti, hogy ha amennyiben az ellenőrzés ára magasabb, mint az ebből származó előnyök, akkor természetesen gond van, ezt nem szeretnénk, hiszen ne felejtsük el, hogy miről is szól az audit, arról, hogy olyan politikával rendelkezünk, amely a beruházást, a növekedést, a versenyképességet finanszírozza, tehát ez a célunk, de teljesen egyetértek önnel, nem engedhetjük meg, hogy szabálytalan kiadások történjenek. Tehát itt egy egyensúlyt kell kialakítani, egy egyensúlyt kell találni, és véleményem szerint a főigazgatóságunk a tőle tehető legjobban jár el. És ha azok, akiknek meg kellene kapniuk a pénzt, nem kapták meg, akkor mindannyian hibáztunk. A regionális területen a 41 milliárd euró semminek számít így az egyik másik ellenőrzés esetében gondoskodni arról, hogy elérjük a célt, nagyon is indokolt. Mert ha nem, akkor a szakpolitikai céljainkat nem fogjuk elérni. Nem azért vagyunk itt, hogy mások életét megnehezítsük. Szender kolléga. Espero no equivocarme. Sí, yo quería preguntarle también... al. Na most megpróbálom akkor helyesen föltenni a kérdést. A főigazgató úrhoz intézem a szavaimat. Értem, hogy egy bonyolult rendszerről van szó, különösen ö, olyan országok esetében, mint például Németország, amely föderális felépítésű. Azt látjuk ugye, hogy ö, némi fejlődés történik, tehát a tagállamok egyre inkább látják, hogy milyen, milyen problémák vannak ugye látják azt, hogy például bizonyos kifizetéseket felfüggesztettek. A kérdésem pedig a következő. Ezen programok esetében, tehát ahol felfüggesztés történt, itt van Spanyolország, Németország, Olaszország a listán. Tehát, amikor egy felfüggesztés előtt figyelmeztetés történik, itt ugye egy külön rendszer van arra vonatkozóan, hogy ez hol és mikor érinti a programokat. Tehát hogyan lehet ezen rendszer keretében egy-egy tagállamnak javulnia? Tehát van bizonyos esetekben vannak figyelmeztetések, tehát tudják, hogy ott lebeg a felfüggesztés, tehát a felfüggesztés, felfüggesztés előtti fázisban vannak, aztán jön maga a felfüggesztés. Itt ugye még alacsonyabbak a számok. A kérdés tehát a következő, ebben a rendszerben hogyan változtak, hogyan javultak az adatok? A másik kérdés az ön főigazgatóságában hogyan javítják, fejlesztik ezt a rendszert? Azaz, egy-egy felfüggesztés vagy társfinanszírozás esetében hogyan járnak el? With the uh, reglementary changes, a szabályozási változások, ugye a 2007-2013-as időszakban voltak ilyen változások, ezek azt is jelentették, hogy jelentősen javult a kifizetések szabályossága és jogszerűsége. Ugye általában most már egyszámjegyűek ezek az arányok, a kétszámjegyűek helyett. Persze az egyszámjegyű is még mindig magas, de azért javultak már a rendszerek. Azt is lehet látni, hogy a figyelmeztetés, megszakítás, felfüggesztés, tehát ezek a lépések vezetnek ugye oda, hogy nem fizetünk. A legfontosabb dolog az az, amit itt ki kell hangsúlyozni, hogy nem fizetünk. Tulajdonképpen különböző szakaszai vannak ennek a folyamatnak, ahogy elmondtam, csak akkor fizetünk, hogyha a hibát helyreállították, tehát a rendszer működik. Láttuk már azt, hogy a megelező intézkedéseknek köszönhetően el tudjuk kerülni, hogy szabálytalan, ki, szabálytalan kiadásokat fizessünk ki. És szerintem ez komolyan javította a teljesítményt, az átfogó teljesítményt. Köszönöm. Nachfrage? Nachfrage? Querría también añadir, puesto que estamos en la aplicación de esa, digamos, de... hogy egy szót még Ennek az eljárásnak az alkalmazásáról beszélt. Ez a fajta, egy, egyfajta oktatás, az volt a benyomásom, hogy Olaszország, Olaszor, Németország és Spanyolország azok az országok, amelyek érintettek itt, tehát hogy fölfüggesztik a kifizetéseket. De például az én hazámban 15 olyan program van, amelyet érint ez, tehát hogy a kifizetéseket felfüggesztik. És válságban, ezt tudjuk, és azt is tudjuk, hogy a társfinanszírozás brutálisan összeomlott, tehát megviselte a válság a társfinanszírozást. Hát nyilván ugye az adósságszolgálatot azt teljesítenie kell az országnak, de most arról van szó, hogy nincs kapacitás, tehát hogy gyakorlatilag képtelen Spanyolország arra, hogy a társfinanszírozási kötelezettségeit teljesítse. Tehát ilyenkor ez a felfüggesztés hogyan zajlik, tehát azért függesztették fel a programok esetén a kifizetéseket, mert az érintett tagállam a társfinanszírozási kötelezettségeinek nem tudott eleget tenni. 15%, 20%. De bizonyos, bizonyos esetekben még ennél sokkal több, tehát 15-20%-nál sokkal többről van szó. És ebben az esetben önök figyelembe vették-e azt, hogy itt társfinanszírozási problémáról van szó? Vannak szabálytalanságok, hangzik a válasz. Sze. És a hivatkozási pontunk az ez, tehát mi erre támaszkodunk, a, egyébként nem a társfinanszírozás szintjével kapcsolatos a probléma. Azt ön is tudja, képviselő asszony, ugye válság alatt, ez nagyon fontos, felemeltük az EU társfinanszírozási arányt, és csökkentettük a tagállamok társfinanszírozási arányát, de most itt teljesen másról van szó. Nem arról van szó, hogy problémákat azonosítottunk volna például a társfinanszírozási ráta kalkulációjában, vagy ilyesmi. Tehát nem, ebben a kérdésben nem erről van szó. Spanyolországgal kapcsolatban a fő probléma az az, hogy nagyon komplex a helyzet, tehát rengeteg közvetítő szerv cselekszik ugyanabban az időben, a különböző programok esetében, tehát körülbelül 150 ilyen szerv van Spanyolországban, hogyha jól tudom, és elég, hogyha mondjuk egyetlen egynek problémája van, akkor az rögtön kihat rengeteg programra. És ez a gond Spanyolországban. Ez az egyik legalapvetőbb probléma, tehát gyakorlatilag a, a gondoknak a gyökere. A spanyolokkal együtt egyébként le fogunk ülni, és ezt megoldjuk, méghozzá úgy, hogy kibogozzuk ezt a Gordiuszi csomót, tehát a nemzeti és a regionális szinten a hatóságokat szépen elválasztjuk egymástól. Végül még megkérdezném, hogy a mentesítés kapcsán a fenntartásaival hogyan bánjunk? I must say I was very flattered. Um... Hát nagyon kedves, el kell, hogy mondjam. Egészen meg voltam hatva, hogy a legutóbbi mentesítési eljárásban támogatták a fenntartásokat, amelyeket a főigazgatóságom, tehát a regionális politikai főigazgatóság fogalmazott meg. Az én véleményem az, hogy önök számára hasznos azt tudni, hogy hol uh, tudjuk a megbízhatóságot uh, garantálni, és hol nem. Amit elmondhatok az az, hogy mondjuk ha az átfogó képet nézzük, akkor a teljesítmény, tehát itt, itt a szabálytalanságok, vagy a jogszerűség, minden benne van. Tehát nézzük a kumulatív reziduális hibaarányt, ez 2% alatt van az én politika területemen, a kollégámra tekintek 1,2% és ez látszik az éves tevékenységi jelentésünkben is. Köszönöm szépen. Megsporoltam magunknak és a kollégáknak azt, hogy a hibarátákról beszéljünk, és ezek keletkezéséről, valamit arról, hogy milyen információkon alapulnak ezek. De láthattuk, hogy az információs bázis még javítás képes, óvatosan fogalmazok, tehát ezen dolgozni kell még. Ha megengedi, akkor utolagosan majd még benyújtok néhány kérdést, azért, hogy most itt a szakbizottságot a technikai kérdésektől megmentsük. Köszönjük szépen, akkor most az agrárpolitikával folytatjuk. Leva úr, nagy érdeklődéssel olvastam az éves jelentését, hiszen nagyon sok információt tartalmaz a megbízhatóság témájában a kifizető ügynökségek hiba rátáiról és az agrifolyigazgatosság korrekcióiról, korrekcióiról is. Láthatjuk azt is, hogy a menedzsment az irányítási rendszerben hol vannak a hibák. Köszönjük szépen a jelentést, nagyon jónak tartom. És mondanék még valamit. Hát a jelentésében az áll, hogy egységesítésekre van szükség. Ez azt jelenti, hogy kevesebb információt szolgáltatnak majd, hát akkor ez majd gondot jelent a számunkra, ezt be kell vallanom, és meg is adom a szót a nyitó megjegyzésekhez. Kérem szépen. Thank you, Madam Chair. For... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Először egy rövid bevezetőt tartanék, majd hogyha megengedi, akkor a végén még röviden szólnék a munkaanyagról. Tehát a bevezetővel kezdjük először. Minden évben körülbelül 59 millió eurót fordítanak a mezőgazdaságra. A tagállamok körülbelül 50 milliónyi pénzügyi tranzakcióért felelnek, 8 millió kedvezményezett kap támogatást az egyes programok keretén belül. Hogy garantáljuk a megfelelő adminisztrációt tagállami szinten átfogó irányítás és ellenőrzési rendszert állítottak fel. És itt a megosztott kezelésről van szó, tehát az alapokat megosztva kezeljük. Az első ellenőrzési szint, mielőtt a kedvezményezettek megkapnak a kifizetéseket, a tagállamok feladata, és a bizottságé persze a végső felelősség az EU költségvetés felhasználásáért. A bizottság feladata, hogy a tagállami irányító és ellenőrző rendszerek működését ellenőrizze auditokon keresztül, és garantáljuk, hogy a feltárt gyengeségeket orvosolják, és hogy megvédjék a pénzügyi korrekciókkal az EU költségvetését. A tagállamok 82 kifizető ügynökséggel dolgoznak, és így irányítják és ellenőrzik a kifizetéseket a kedvezményezetteknek az EU szabályoknak megfelelően. A DG Agri körülbelül 120 auditot hajt végre a kifizető ügynökségeknél minden évben. Ezt annak érdekében tesszük, hogy az irányítási és kontrollrendszerek megfelelően működjenek, az EU követelményeknek megfelelően működjenek az óditok eredményeképpen a pénzügyi korrekció kb. 600 milliós összeget értek el. Ez egy éves átlag. És ezek védik az EU költségvetést. További tényszerű elemek, amelyek a 2013-as éves jelentésünkből származnak, a következők. A DG Agri betült becsült adatai az alapján az első és második pillébe tartozó kifizetéseknél 2,7% illetve 5,2%-os hibaarány volt. Ez átfogóan azt jelenti, hogy a kap esetében a hiba arány az olyan 3,25%-os. A 2013-as évre 63 fenntartást fogalmaztunk meg a kifizető ügynökségek szintjén garantáltuk, hogy megfelelő lépéseket tegyenek minden esetben az érintettek, annak érdekében, hogy az EU költségvetését megvédjük. Ezen kívül az érintett kifizető ügynökségektől azt is megkövetettük, hogy cselekvési terveket fogalmazzanak meg, hogy a fenntartások mögött fennálló hiányosságokat orvosolják. Például Franciaország esetében az egyik fenntartást az okozta, hogy hiányosságok voltak a azonosító rendszerben, a földhivatali azonosító rendszerben, a helyszíni ellenőrzésekben, illetve a jogosultságok menedzsmentjében is, és most már egy átfogó cselekvési terv működik, a Digi Agri pedig figyeli a munkát. Aztán súlyos strukturális hiányosságok is voltak, a termelői csoportok esetében az élelmiszerek gyümölcs és zöldség szektorban. És itt arról volt szó, hogy nem jogosulatlanul fizette ki összegeket. A jogosulatlanul kifizetett összegeket pedig vissza kell fizetni az EU költségvetésébe. Ezen a területen úgy tudjuk megvédeni az EU költségvetését, ugye Lengyelországról van szó, hogy köztes intézkedéseket vártunk el Lengyelországtól, és a lengyel hatóságok nem megfelelő cselekvési tervet nyújtottak be egyelőre. A főigazgatóságom most elemzi a cselekvési tervek új változatát, mert ezt nem kaptuk meg. Hogyha negatív lesz az eredmény, akkor felfüggesztjük, a, legalábbis figyel, megfontoljuk, fontolóra vesszük a kifizetések felfüggesztését. Lengyelországon kívül és Franciaországon kívül még egy példát mondanék, hogy láthassuk, hogy mikor lehet visszavonni a kifizetések felfüggesztését. 2009-es éves tevékenységi jelentésben súlyos hiányosságok miatt Bulgáriában függesztették fel a kifizetéseket, és a DG Agri cselekvési tervet kért, és aztán figyelemmel kísérte ennek a végrehajtását. A cselekvési tervet sikeresen végrehajtották, és most már tökéletesen működött a tagállami rendszer, ezért én a 2013-as éves tevékenységi jelentésemben visszavontam ezt a felfüggesztést. Az ellenőrzések hatékonyságáról és költséghatékonyságáról, illetve eredményességéről a DG Agri megkérte a tagállamokat, hogy az ellenőrzések összegéről becsült adatokat juttassanak el hozzánk. Megkaptuk az információt, és a, ez szerint a tagállamok körülbelül 4 milliárd eurót fordítottak az ellenőrzésekre. Évente. Ez minek felel meg? Sokkal többnek, mint a kapkiadások 5%-a. Ahelyett, hogy az ellenőrzések számát és költségét növelnénk, a Digi Agri most a tagállamokkal dolgozik együtt azon, hogy az ellenőrzések minőségén javítsunk. Hogy beazonosítsuk a problémák, tehát a hibák gyökereit, és aztán ezeket az elemzéseket a tagállamokkal megozzuk, mert, megosszuk, mert így lehet javítani az ellenőrzéseken. És végül, de nem utolsó sorban, a Kokobú, tehát a korábbi Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ajánlásaival kapcsolatban is tettünk előre lépést, mert önök az elmúlt években hasznos ajánlásokat fogalmaztak meg számunkra, és a kap jelentősen javult ennek köszönhetően. Az utókövetés a számunkra nagyon fontos, és ezt két példával fogom illusztrálni. Az audit eljárást szeretnénk karcsúsítani, áramvonalasítani. A reform után új szabályokat fogalmaztunk meg, és ezeknek köszönhetően jelentősen lerövidül a konformitás audit folyamat. A második ajánlás, amelyet példának felhoznék, már az ex ante eszközök felfüggesztése. Ez egy újfajta felfüggesztési mechanizmust jelent, amit bevezettek. Tulajdonképpen fel lehet függeszteni, vagy le lehet állítani a kifizetéseket egy tagállam esetében, ahol az ellenőrzési rendszerben vannak gondok, vagy gyengeségek. A felfüggesztési testület foglalkozik naponta ezzel, hogy milyen kifizetéseket függesztenek fel. Összefoglalóan tehát a DG Agri igazgatójelként feladatom az, hogy garantáljam azt, hogy a mezőgazdasági alapokat megvédjük több módon, preventív, feltáró és korrektív intézkedésekkel, kiigazító intézkedésekkel. Továbbra is minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a mezőgazdasági kiadásokban a hiba arányt csökkentsük. Az alacsony hiba arány nem feltétlenül az összetett intézkedések és politikai célkitűzések része. A társjogalkotó nagyobb rugalmasságot vezetett be a tagállamok számára, például az önkéntes támogatás esetében, illetve a zöldes, zöldítés esetében. Ez most azt jelenti, hogy bonyolódik a helyzet. Ki kell egyensúlyozni tehát a jogszerűséget és a szabályszerűséget, azzal, hogy a politikai célkitűzéseket teljesítjük, és közben észben tartjuk, hogy milyenek az ellenőrzés követelményei, és milyen az ellenőrzések költsége. Tehát azt hiszem nem lenne reális, hogyha úgy gondolnánk, hogy a hiba arányt 2% alá szisztematikusan le lehet hozni. A tagállamok esetében az ellenőrzések összege ugye, ahogy említettem, évente kb. 4 milliárd euró, ez gyakorlatilag már akadályozza azt, hogy még további ellenőrzéseket hajtsanak végre. A 2013-as éves tevékenységi jelentés remélem, hogy átfogó és átlátható képet nyújt önöknek arról, ahogy a főigazgatóságom működik, és ahogy mi ellenőriztük a kapkiadásokat, kifizetéseket. Hogyha megengedi elnök asszony, akkor nagyon röviden szeretnék még egy-két elemre kitérni, a munkaanyagban már ami a megbízhatósági nyilatkozatot illeti. Először is egy valamit szeretnék itt kijavítani, mert úgy tűnik, hogy itt félreértés történt a fenntartásokkal kapcsolatban, a piaci intézkedésekkel kapcsolatban. Itt a közvetlen kifizetésekről van szó. És itt a munkaanyagban, a fenntartásokkal kapcsolatban a teljes kifizetés szerepel. Ahogy a 21. oldalon az látható, a fenntartások által érintett összeg a 198,3 millió euró, már ami a piaci intézkedéseket érinti, és 652 millió euró a közvetlen kifizetések esetében. Az előadó, és ez nagyon fontos, hogy utalt arra, hogy a kifizető ügynökségek által a hiba arányról szolgáltatott adatok mennyire megbízhatóak. Hogy a megbízhatóság problémájával foglalkozzunk, egy újfajta módszert hoztunk létre, és a 2013-as éves tevékenységi jelentésben ez benne is van, az úgynevezett reziduális hiba arányt számítjuk ki. Ez a négyes melléklet 45. oldalától kezdődő részben szerepel és minden elérhető információt felhasznál. Tehát például még a DG Agri auditjait is, az Európai Számvevőszék auditjait, a hitelesítő testületek munkáját, és így tovább, tehát mindent figyelembe vesz, és ha szükséges, akkor a kifizető ügynökségek által jelentett hiba arányt megváltoztatja. Tehát a reziduális hiba arány az előbb elmondottak miatt reálisabb. 2013-ra, ahogy már mondtam, a mi becsült adatunk a következő, az első pillér esetében 2,7%-os szinten áll, a második pillér esetében pedig 5,2%-on áll. Mit jelent ez? Az egész kapra nézve 3,25%. Az előadó azt is megjegyezte, hogy ha a jelentéstételben vannak hibák, akkor ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen szankció. Hát hadd számoljak be arról, hogy a jogi kereteken belül nincsen ilyen szankcióra utaló rendelkezés. Ha kifizető, tehát kifizető ügynökségek esetében 5%-os fölött, 5%-nál több magasabb hibaráta esetén van fenntartás. Mi azt alkalmazzuk, hogy a fenntartásokat a kifizető ügynökségek esetében akkor vesszük be az éves tevékenységi jelentésünkbe, hogyha ez 2%-nál magasabb. Persze mi a saját módszertanunkat alkalmazzuk, akkor, hogyha mondjuk 2 és 5 százalék közötti sába esnek a kifizető ügynökségek, ezt természetesen szívesen megmagyarázom később még részletesebben is, hogyha érdekli önöket. A munkaanyagban szerepelnek aggályok is az LPC-kkel kapcsolatban. Nagyon fontos a, fontosak a hatékonyság miatt ezek a testületek az Európai Számvevőszék is elismerte. A probléma viszont az állandó az állandó legelők mérete. A tagállamoknak tehát ki kell igazítani az adatbázisaikat, és a cselekvési terveket végig, végre kell hajtani. Azt, hogy ezt mennyire teszik meg a tagállamok, a DG Agri kíséri figyelemmel. Számadatokat tudok egyébként mondani. A monitoring táblázat a tízes mellékletben szerepel, és az ülés után tudok frissebb adatokat mondani. Vég, még valami, az előadó azt is elmondta, hogy a gyakorlatban nagyon sok idő telik el, a hiányosság feltárása, illetve a orvoslása között, tehát ez akár több év is lehet. Voltak olyan esetek, ahol túl sokáig tartott ez, tehát mielőtt kiavították volna az érintettek a hibát, ez igaz. De azt is el kell mondani, hogy ez talán részben amiatt is volt, hogy a clearance eljárás nagyon sokáig tartott. Mi szeretnénk ezt az eljárást lerövidíteni új határidőkkel, és a kap reformja szerint most már lehetőségünk lesz arra, hogy felfüggesszük vagy leállítsuk a kifizetéseket már rögtön, és így a tagállamoknak is egyébként érdeke, hogy gyorsabban lépjenek, mint a múltban. És végül pedig egy utolsó dologra hadd emlékeztessem önöket. A pénzügyi kockázat, már ami a mezőgazdasági kiadásokat illeti a költségvetésben, mindig eh, nettó pénzügyi korrekcióval együtt járt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát eh, azt eh, észrevettem, hogy az 5 perc nem mindenhol 5 perc Európában. Zene kolléganő kérdésével kezdeném. A hármas melléklet közvetlen kifizetések, ellenőrzési eredmények, erre vonatkozott a kérdés, csak nem értettem. És a kiigazított hiba arány mennyi jelentős felértékelést eredményezett. A maga módszertan honnan származik, és hogyan kapnak egyesek többet, mint mások, ha esetleg erről mondana néhány szót. Thank you for, for this question. Uh, the methodology of... Uh... Köszönöm szépen. 2013-ban használtuk, alkalmaztuk először ezt a módszertant. A kivizető ügynökségek hibarátájának meghatározására a jelentés 41. oldalán ez a harmadik mellékletben szerepel. Nagyon röviden. Szeretném elmondani, megemlítettem ezt már, hogy voltak nehézségeink a tagállami statisztikák megbízhatóságával. Meg kell néznünk a statisztikai adatokat, de más forrásokat is meg kell vizsgálnunk, azért, hogy megbízhatóbbak legyenek ezek a statisztikai adatok. Ezért vettük figyelembe a Digi Agri auditjának eredményeit is. Minden kifizető ügynökséget auditálunk, mégpedig az audit stratégiának megfelelően tesszük ezt meg. Figyelembe vesszük az Európai Számvevőszék által elkészített auditokat is, és figyelembe véve azokat az információkat, amelyeket a tanúsító testületek szolgáltattak be. Ennek alapján kiértékeljük a helyzetet, és megnézzük, hogy a reziduális arány pontosan hogy néz ki. Nem csak a tagállami statisztikát veszi ez figyelembe, hanem az általam megemlített összes egyéb forrást is. Ezért van egy különbség a tagállami statisztikai adatok, valamint a következő reziduális, a kifizető ügynökség reziduális hibaránya között, ez a, két, a hármas mellékletben szereplő két oszlop között. Tehát azt hiszem megmagyaráztam, hogy mi az oka annak, hogy van itt egy különbség a két oszlop között. Kérdeztek a módszertanról. A tagállamoknak és a bizottságnak a mozertanban meg kell egyeznie. Az éves jelentésünkben a mm, bizottság jelentése szerepel. Persze a tagállamokkal dolgozunk azon, hogy hibák ne forduljanak elő, de azért előfordulnak, és ez az által említett források adatain alapul. A tagállamok tudják, hogy milyen módszertant alkalmazunk, mert mi megosztjuk az ezzel kapcsolatos információkat velük és biztosíthatom önöket arról, hogy az éves jelentésem teljes mértékben átlátható, semmit sem rejtünk véka alá. A tagállamok ismerik az alkalmazott módszertanunkat, és nekünk nem csak a tagállami statisztikai adatokat kell figyelembe vennünk. Ezért javítottunk a munkamódszerünkön. A kifizető ügynökség hibarátája mellett figyelembe vesszük bizonyos esetekben, ha erre szükség van, azokat az információkat is, amelyeket a DigiAgri auditjából veszünk, illetve a tanúsító testületektől. Ez az első top volt, 25% volt ez a top -up. A számvevőszék hibarátája a DJ Agri hibarátájától jelentősen eltért 2011-ben, 0,69 volt a közvetlen kifizetés, míg a számvevőszéknél több mint kettő. A következő évben a számvevőszéknél 3,8, az önöké ettől eltért. Az önök által elvégzett módosítások elegendőek, és az ön mostani aláírása megbízhatóbb, mint a tavalyi? Nagyon sok kérdés merül fel az eljárás móddal kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket teszem fel önnek továbbá. A kifizető ügynökségek statisztikái esetében beszélne egy tudatos megtévesztésről? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Először is. A hibaráta kiszámítása eltér a bizottság és a számvevőszék esetében. Mi a hibarátát menedzsment célok miatt számoljuk ki? Az Európai Számvevőszék ezt a hibarátát a mentesítés célja, céljából számítja ki. Ha figyelme veszük azt, hogy a DigiAgri hibarátája hogyan változott, láthatjuk, hogy az általunk kiszámított hibaráta a számvevőszék hibarátájához most már közeledni látszik. 2011-ig csak 25%-os topapot alkalmaztunk, de nem elemeztük behatóan a kivezető ügynökségeknél az okokat. De most már igen, és a mostani hibaráta nagyon célzott. Mit jelent ez? Azt, hogy figyelembe vesszük minden egyes kifizető ügynökség adatait. 82 kifizető ügynökségről van itt szó. A számvevőszék statisztikai módszert alkalmaz, így aztán lehetetlen, vagy nagyon bonyolult lenne az, hogy a két módszer közelítő eredményt hozzon. Viszont ha figyelme vesszük ezeket a különbségeket, akkor is láthatjuk, hogy hasonl közelítenek az eredményeink a számvevőszékhez. Tehát nincsenek nagy eltérések. És az új módszer, amelyet első ízben alkalmaztunk, azt mutatja, hogy jó irányba megyünk. Természetesen szeretnénk javítani ezen, folytatjuk az erőfeszítéseket. Nem csak a számítási mód esetében. A tagállamokat is szeretnénk segíteni abban, hogy a helyszínen csökkentsék a hibák lehetőségét. Szeretnénk, ha a tagállamok a hibákat elkerülnék. Az első pillér esetében nagyon sok pénz áll rendelkezésre, többé-kevésbé 41 milliárd évente, és a DJ Green belül idén az év elején egy külön egységet hoztunk létre, amely a közvetlen kifizetésekkel foglalkozik, főleg a környezetbaráti tétel a zöldítés témájában azért, hogy segítsük a tagállamokat az új szakpolitikai követelményekkel kapcsolatban. És ha megenged, akkor még egyszer feltenném a kérdést a tudatos megtévesztésről. Annyi korrekció van itt, kiigazítás, láttuk az éves jelentéséből ezeket a kiigazításokat. Hatodik oldal, van ott egy táblázat, a brit kifizető ügynökség 0,67-et jelentett be, 5,6-ot jelentenek be önök. A spanyol 1,93-ról 4,9-re, a román 1,77-ről 4 fölé korrigálódott. Ezeket a számokat hogyan magyarázza? Hát ahhoz, hogy ezt elmagyarázzam, figyelembe vesszük az egyes eseteket. Behatóan kell ezeket tanulmányoznunk. Röviden összefoglaljuk az éves jelentés 114. oldalán, hogy mi is történt minden egyes kifizető ügynökséggel, minden egyes ABB esetében. Láthatjuk, hogy 95 kifizető ügynökségünk van, észszerű megbízhatósággal, és 2 százalék alatt van az ő esetükben a hibaráta. Tehát láthatjuk, hogy nagyon sok az olyan kifizető ügynökség, amely eleget tesz annak, amit mi elvárunk. Alacsony kockázatú megbízhatóság 2 és 5 százalék közötti hibarátával, enyhítő tényezők mellett, 29 esetben, 29 kifizető ügynökség esetében tapasztalunk ilyet. The, the, fact, the, the, the cases where we... Itt azt veszük figyelembe értékelésünk során, hogy az ügynökség esetében, az omaforgó ügynökség esetében alacsony kockázatot jelent az ügynökség az uniós költségvetésre. A középtávú kockázatot jelentő ö, ügynökségek száma pedig 36. ahol a reziduális ibaráta 5% fölötti, az a korlátozott megbízhatóságú ügynökség, hat olyanunk van és visszatérnék arra, amit kérdezett a felfelé korrigálásról, például az Egyesült Királyság esetében. Hát ez azért van így, mert nem csak azt vettük figyelembe, hogy a számvevőszék és a DJ Agri auditjának milyen eredményei voltak, hanem figyelembe vettük a tanúsító testületek értékeléseit is. A szóban forgó kifizető ügynökségről. A szakértői csoportunk pedig annak alapján úgy döntött, hogy a reziduális hibarátát kiigazítja. Hát itt külön-külön kitérhetünk a többi helyzetre is. Also keine bewusste Täuschung ist einfach... Tehát itt egész egyszerűen csak rosszul sült el minden, ugye? Tehát nem álcázott megtévesztésről van szó ha hát, olyan számokról van szó, hogy így kell, ilyen magas, ilyen, ilyen sokat kell korrigálni, hát mit fognak kezdeni a britekkel? Mit fognak ők mondani, hogy ez jól csinálták, és köszönjük? Case, uh, when we, uh, after... Hát ilyen esetekben, ha gondos elemzéseket követően rájöttünk arra, hogy a menedzsmenttel van gond, akkor a tagállamot vagy pedig az ügynökséget, jelen esetben az ügynökséget arra kérjük, hogy egy cselekvési tervet alkosson meg. Nagyon világos cselekvéseket vázoljon, és hogy számolja fel az összes hiátust. Mi pedig a cselekvési terv végrehajtását felügyeljük. A DigiAgri felülvizsgálja ezt. A másik oldalon pedig a tagállam végrehajt a cselekvési tervet, mely a kifizető ügynökségre vonatkozik. Pipa kolléga. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine... Köszönöm szépen, elnök asszony. Pliva úrhoz lenne egy kérdésem. Az agrárpolitika jövője. A tagállamok panaszkodnak Mindenki panaszkodik. Minden tagállam azt mondja, hogy a kölcsönös megfelelőség szabályai egyre bonyolultabbá válnak. Engem az érdekelne, hogy ez jelenthet-e veszélyt a ö, hibás elszámolás ö, szempontjából az agrárterületen? Esetleg emelkedhet -e ezeknek a száma, az ilyen eseteknek a száma? A második kérdésem a francia helyzetre vonatkozik. Az Európai Parlament agrárpolitik, az agrárpolitikát és a regionális politikát a legutóbbi mentesítési eljárásban nagy kérdőjellel illette, és a francia helyzetet, franciaországi helyzetet külön bíráltuk. Engem az érdekelne, hogy Franciaországban hogy is néz ki a helyzet. Ön említette ugyanis, hogy eltelt közben néhány év, becsúsztak bizonyos hibák. Gondolom, hogy ez nem a parlament politikai fenntartásával függött össze. Franciaországnak most 8,2 milliárd eurót kell visszafizetnie, ez az újságokban volt, néhány héttel ezelőtt meg is jelent. Érdekelne engem, hogy most hogyan tovább. A jelentés rámutat a portugál helyzetre is. Kérdezném, hogy a földmérési rendszerekre vonatkozóan van-e fejlemény, és hogy önök hogyan reagálnak a portugál helyzetre. Az utolsó kérdésem a parlament mentesítési jelentésével kapcsolatos. A bizottság köteles arra, hogy még több ellenőrzést bonyolítson le a tagállamokban, főleg a regionális politika területén majd csütörtökön szemet a biztos, biztos válaszolni fog erre a kérdésre. A bilaterális állami megállapodások a különösen érintett tagállamokkal hogyan néznek ki? Az területen ez hogyan néz ki? van itt egy politikai fenntartás, az önök főigazgatósága az elhangzott követelésekre hogyan reagál? Köszönöm. Thank you for, for this question, sir. Köszönöm ezeket a kérdéseket. Először is, ami a kappal kapcsolatos új helyzetet illeti, És ami a jövőbeni hibaarányt illeti, tehát hogy milyen hatása van a változásoknak a hibaarány alakulására. Az igaz, hogy a kapreformban ugye új elemek voltak, például a zöldítés, és ez nagyobb rugalmasságot biztosít majd a tagállamok számára, hogy felhasználják az alapokat, nem csak a közvetlen kifizetéseket, de ez azt is jelenti, hogy bonyolódik a helyzet, és a, a komplexitást valahogy kezelni kell, ez pedig nem mindig könnyű, tehát nem könnyű egy bonyolultabb helyzetben a hiba arányt csökkenteni. azonban, valóban be kell ismerünk még azt azonban, hogy vannak új eszközeink is, tehát az új kapon belül most már ezekkel az új eszközökkel tudunk élni, fel tudjuk függeszteni a kifizetéseket, a vidékfejlesztésre is a szükséges, hogyha kockázatot látunk az EU költségvetésére nézve. Ez egy olyan lépés, amit észben kell tartani. Mindenki említette a cross compliance fogalmát is, és Ez is kihat a hiba arányra, ugyan nem annak eleme, tehát nekünk az a meggyőződésünk, hogy az auditorok nem így fogják ezt a jövő év elejétől számolni. Aztán a jövőbeni hatások tehát, mondom még egyszer, hogy elég összetett a helyzet, de azzal nem tudjuk megoldani a problémát, hogy még több ellenőrzést hajtunk végre. Azt már elmondtam, hogy a tagállamok így is elég sok ellenőrzést hajtanak végre, és mi is nagyon sok erőforrást használunk fel az auditra, tehát a Digi Agri-ról beszélek, és úgy tűnik, hogy az egyetlen módja a helyzet javításának az, hogy az ellenőrzések minőségét javítjuk, és nem pedig a számát növeljük. Nagyon sok ellenőrzést a tagállamok végeznek. Ha megnézik ezt a képet, akkor itt láthatják, hogy a tagállamok évente körülbelül 900 millió eurónyi műveletet, bocsánat, 900 ezer műveletet ellenőriznek a 15 millió teljes műveletből a mezőgazdaság terén. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon magas az ellenőrzések száma már eleve. A probléma viszont a statisztikák minőségével van. És éppen ezért kértük azt a tagállamoktól, hogy javítsák a helyzetet. Nem csak úgy próbáljuk őket ösztönözni a javításra, hogy bizonyos büntetéseket helyezünk kilátásba, tehát fel lehet függeszteni a kifizetéseket, és így tovább. Tehát ugye először a clearance eljárással kezdünk, de nem csak e, arról van szó, hogy büntetünk, hanem már eleve a preventív lépéseket is bevezetjük. Említettem, hogy egy konkrét e, osztályt hoztunk létre, ami a kap végrehajtásában segíti a tagállamokat. És az új kap keretein belül lesz egy hivatalos követelmény arra vonatkozóan, hogy a, de már ez a hitelesítő testületek felé lesz ez követelmény, hogy megbízhatósági nyilatkozatot, nyilatkozatot adjanak a kifizető ügynökségekkel kapcsolatban. Kötelező lesz mindez most 2014-től, tehát az éves jelentési, tevékenységi jelentésben ez majd szerepel, a 2016-os jelentésben már szerepelni fog, de mondom, ezek az eszközök már meglesznek, tehát így lehet javítani az ellenőrzések minőségét ugyanis arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy az ellenőrzések minőségét javítsák, és ne pedig még több pénzt fordítsanak arra, hogy még több ellenőrzést hajtanak végre. Említettek konkrét eseteket, és Franciaország volt az egyik, Portugália volt a másik ország, ami itt szerepelt. És a kettő közül Franciaországgal kezdenék. A kiigazított hiba arány 4,6% volt, és az auditok eredménye, illetve a hibák súlyossága, vagy a kockázat súlyossága oda vezetett, hogy a DG Agri Franciaországban fenntartást fogalmazott meg. Az elmúlt évek audit vizsgálatai a helyszínen ismétlődő problémákat tártak fel, azzal kapcsolatban, hogy az LPC rendszert hogyan tartják, friss, hogyan tartják mindig aktuálisan, és Franciaország sajnos nem tette meg a szükséges lépéseket, hogy orvosolja a helyzetet, és hogy teljes mérték, mértékben betartsa a jogszabályi követelményeket. Ebből tehát az következett, hogy a DG Agrinak ugye lépnie kellett a francia hatóságokkal. Felvettük a kapcsolatot, és cselekvési tervet dolgozott ki a francia oldal, hogy beazonosítsák a gondokat, illetve hogy orvosolják őket. A cselekvési terv a cross compliance kérdésével, illetve a kifizetési jogosultságokkal foglalkozik. 2014-ben ezt eddig végrehajtották a terv szerint. És ami pedig az adatok aktualizálásáról szól, a DG Agri folyamatosan követi ezt, az, az ELPIS végrehajtását. De ez nagyon bonyolult Tehát ezek a, ezek a nyilvántartások, ezeknek a frissítése is szerepel a cselekvési tervben. A francia hatóságoknak van ideje arra, hogy hatékonyan végrehajtsák ezeket a az intézkedéseket. A 2009-es és 2011-es pénzügyi évvel kapcsolatban is volt megjegyzés. A 2012-es és 2013-as évet illetően pedig elmondhatom, hogy pénzügyi korrekciót pénzügyi korrekcióra született javaslat, de a folyamat még zajlik. Nagyon bonyolult ez az ügy, de azt azért el kell mondani, hogy a tagállamokkal mindig nagyon szoros együttműködésben dolgozunk, és megpróbáljuk megtalálni a megoldást méghozzá úgy, hogy egyfelől az EU költségvetését is megvédelmezzük, másfelől viszont úgy, hogy a jövőre nézve működőképes megoldást találjunk. Tehát az a célunk, hogy javítsuk ezt a rendszert, és az EU szabályoknak megfelelően működjön. A Portugáliát illető kérdésre pedig a következőket mondom. A korrekcióra megvolt az ok. Az volt az oka, hogy a kiigazított hiba arányt 4,37%-os értékre számították, itt fenntartással éltünk a 2011-es éves tevékenységi jelentésünkben, azért, mert késő helyszíni ellenőrzéseket hajtottak végre, illetve az elpiszt frissíteni kellett volna és karcsúsítani. 2013-as kiadásoknál ezt fenntartottuk, mert az elpiszt még mindig nem volt megfelelő minőségű, és majd a folyamatban lévő eljárás fogja meghatározni, hogy milyen kockázattal jár mindez a költségvetésre nézve. Mi következett ezután? A hiányosságokat ugye a portugál elpisz nyilvántartásban feltárták, 2005 óta voltak egyébként ilyen problémák, és az EU-s költségvetést azért eh, védte még a clearance eljárás is, mert ez biztosítja azt, hogy 100 eh, millió euró fölötti összegeket ugye vissza kell fizetni, 2006-os és 2008-as évekre nézve, és az utána következő eh, évekre még zajlik ez a clearance eljárás, annak érdekében, hogy bármilyen jogosulatlan kifizetést visszakapjunk, tehát hogy behajtson az Európai Unió. A 2010, tehát 2013-ban ennek a folyamatnak vége lett, most egyelőre nincs szükség további lépésekre. A portugál hatóságok a konszolidációs kérésre lépve cselekedtek. 2014-től indul az új időszak, tehát a mostani lehetőségeket nem lehet alkalmazni retroaktív módon. A DG Agri figyelni fogja a portugál hatóságok munkáját, és ellenőrizni fogjuk, hogy orvosolják-e a konszolidációval kapcsolatos gondokat, tehát ahol ez nem megfelelően hajtották végre, ezt orvosolják-e. A clearance eljárás zajlik, mondom, a 2013-as évvel kapcsolatban, és ez pedig garantálni fogja, hogy az Európai Unió költségvetésével kapcsolatban a kockázatot fedezzük. a little bit more short. Köszönöm szépen, ha megkérhetném, akkor egy kicsit rövidebben, mert szeretnének még mások is kérdezni, kérem szépen. Ja, das ist... Hát igen. Számunkra ez egy kicsit frusztráló, ha őszinte szeretnék lenni. Az agrár területen politikai fenntartásunk van. Ennek fő oka a néhány országban a hibás információs rendszer. Ön azt mondta, hogy Franciaországban ez a probléma már évek óta húzódik, és hogy most új problémákat is felfedeztek. Tudjuk, hogy 2006-2007 óta léteznek ilyen problémák. Ön most egy 2016-ban befejezendő programmal nyugtat meg bennünket. De hát mi olyan nehéz ebben az egészben, amikor földmérésről van szó? Az ember leméri a telket, beviszi az adatokat az adatbázisba, de hát erre nem, nincs szükség tíz évre. Képzelőerőmön ez túl megy, nem tudom miért tart ez ilyen sokáig. Hát ugyanaz a helyzet egyébként Portugáliában is. Ott is egy-két év telik el, és még mindig abban reménykedünk, hogy majd történik valami. Mikor történik valami? Nos, azt mondanám, hogy ami a megvalósítási terveket illeti, van ebben előrelépés, csak uh, nem minden elemet se került eddig korrigálni, ez időt vesz igénybe. De készen állunk arra, hogy a technikai részleteket bemutassuk, tehát a cselekvési cselekvési terv megvalósítására vonatkozó részleteket. Az ELPSIS, ELPIS korrekciója elég sok időt vesz igénybe. Tehát ez egy nagyon bonyolult rendszer, hiszen különböző elemekből áll, tehát nem csak egyszerű területmérésekből. különböző részeket ki kell venni, figyelembe kell venni a legelőket, és így tovább. Tehát nagyon sok aspektusa van ennek. Szívesen bemutatom a technikai részleteket, a hátteret, de talán inkább majd az ülés után, hogyha igényt tartanak rá. Igen, ezt így elfogadjuk, de DEFA főigazgató azt mondta, hogy ha ő egy fenntartást jelent be, akkor már nincs pénz, de önöknél tovább folyosítják a kifizetést és tíz év múlva lesz egy pénzügyi kiigazítás. Tehát a tagállamra nézve nem, a tagállamnak nincs semmiféle ösztönző, hogy gyorsan reagáljon, mert nem gyakorolnak rá nyomást. A tagállamok miért kapnak tovább pénzt, hogyha egyszer fenntartásuk van? Legalábbis ezeken a területeken. Miért? Nos, egy fun- a kifizetéseket nem tudjuk felfüggeszteni. Tehát eddig nem volt lehetőségünk arra, hogy a kifizetéseket, a finanszírozást felfüggesszük, azonban a jövőben ezt megtehetjük. Ami a pénzügyi kiigazítást illeti, ez folyamatban van, és folyamatban is lesz egészen a folyamat végéig. Ez elkerülhetetlen, de múltban ez ugye eddig több időt vett igénybe, most az új szabályoknak köszönhetően, illetve a felfüggesztéseknek hála az új szabályok értelmében a tagállamokra nagyobb nyomás nehezedik, annak érdekében, hogy a cselekvési tervet gyorsabban megvalósítsák. Kollégin Szenda. Sí, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, Sen, Mrs. Sandernek hívnak, de Ayala Sander a nevem, két két vezetéknévvel rendelkezem, hogyha nem megengedi. Ezt csak azért mondom, mert sose tudom, hogy engem szólít, vagy valaki mást. Nos, tehát egy kérdést én is meg szeretnék fogalmazni. Az előző főigazgatóhoz hasonlóan megemlítette azt, hogy mennyire összetett, bonyolult partnerekkel dolgozik, tehát néha egy ügynökséggel, néha több ügynökséggel, és hogy ezt többször is hallottuk, eh, nehezebb a több ügynökséggel való közös munka esetében a hiba százalékot visszaszorítani, illetve a fejlesztéseket, a fejlődést is nehezebb megvalósítani. Erre vonatkozik azonban a kérdésem, hiszen a munkaanyagban vannak eh, konkrét adatok, vannak olyan helyek, ahol egy ügynökség van, mint például Ausztria esetében, és eh, el eltérő a hiba százalék, mint mint olyan országok esetében, mint mondjuk Spanyolország vagy Franciaország. Tehát az, hogy egy kifizető ügynökség van, ez nem feltétlenül garantálja azt, hogy alacsonyabb legyen a hiba százalék. Erre mindenképp fel akartam hívni a figyelmet. Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy vannak azért eszközeink, és Természetesen az, hogyha bonyolultabb a helyzet, az nehezíti a dolgot, de azért a megfelelő politikai akarattal meg lehet, el lehet érni az eredményeket, hiszen Ausztria esetében egy ügynökséggel kell számolni, azonban elég magas a hiba százalék, tehát ezt mindenképp meg akartam említeni. Aztán ami a második megjegyzésemet illeti, Piperhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy vannak olyan országok, ahol több kifizető ügynökség működik, és van egy olyan ügynökség ezek közül, ahol igen magas a, a hiba százalék, a többi esetben pedig elég jól végzik a munkájuk. Például a Nagy-Britannia esetében ezt látjuk, hogy egy olyan kifizető ügynökség van, amely igazán rosszul végzi a munkáját, a másik kettőnek 2 százalék körül van a hiba százaléka, tehát ez rendben van. Ott van például Németország esete. Száz országban elég jól végzik a munkájukat, máshol meg a hiba százalék magasabb. Ugyanez vonatkozik Spanyolországra. Ez torzítja az átlagot, már ami a százalékos adatot illeti. Tehát az a gondom, hogy az összesített kép nem elég, nem elég alapos, nem, nem elég részletes, hiszen van egy olyan ügynökség, amely nagyon rosszul végzi munkát, és akkor az átlag miatt ez teljesen torzítja a képet. Újra és újra fölhívom a figyelmet erre a problémára. Tehát egy kicsit árnyaltabban kellene megvizsgálni a helyzetet, mert ezek az általános adatok torzítják a képet. Ez azt is jelenti, hogy ugye nagyobb a lehetőség arra, hogy kritizáljuk a kifizető ügynökségeket, és hirtelen ugye mindenkit átlagosan egyformán kritizálunk, pedig nem ez a helyzet. Válasz, köszönöm szépen a megjegyzést, illetve a kérdést. Nagymértékben azt mondhatom, hogy egyetértek az értékelésével, valóban a tagállamokat, illetve az ügynökségeket illetően elég eltérő képet látunk. Ahol több ügynökség van, ott a hiba százalék jóval magasabb általában. Tehát a tagállamoktól, illetve a régióktól függően és a módszerektől függően eltérő képet látunk. Figyelembe kell venni az, az eltérő helyzeteket, és a bizottságban megpróbálunk segítséget nyújtani a tagállamoknak abban, hogy azonosítsák a gondot, a problémát. Először is rendszeresen szemináriumokat szervezünk, illetve a tagállamokkal eszmecserét folytatunk, két évente a kivizető ügynökségek vezetőivel is találkozunk, és ott mindig elmagyarázzuk a, a politikai álláspontunkat, illetve a vidékfejlesztés területén mindig tartunk egy, egy olyan szemináriumot, amely konkrétan a kivizető ügynökségekkel foglalkozik. Holnap és lesz egy ilyen, tehát a DASZ finanszírozást fogjuk ismertetni, illetve a közbeszerzésről beszélünk. Megnézzük, hogy hogy lehet elkerülni a legáltalánosabb hibákat. Tehát kitérünk a részletekre. Ezen kívül egy közös információ bázist hoztunk létre, hogy a vidékfejlesztési programokban mi, mi okozza a problémákat. Ez segít a tagállamoknak abban, hogy korai szakaszban föltárják a hibákat. Tehát annyit akartam ezzel mondani, hogy az általános kép sokkal összetettebb, Nagyon egyértelműen látni kell a pénzügyi korrekciókat, ezt akkor tesszük meg, hogyha, hogyha erre szükség van, azonban arra összpontosítjuk a munkánkat, hogy megpróbáljuk a jövőbeli hibákat kizárni. Ezen kívül további eszközökkel rendelkezünk, amely a statisztikát javíthatja, hiszen lesz egy új rendszer, ami az egyes ellenőrzési adatokat automatikusan továbbítja. Ez könnyíti a tagállamok munkáját, és felhasználhatják az adott információt a jövőben is. Jens Geier. Dankeschön. Ich. Köszönöm szépen. Pléva főigazgató úr Ön azt mondta, hogy túl kevés eszköz áll rendelkezésükre. Akkor, amikor előadó volt a mentesítés témájában, meglepődéssel vettem tudomásul, hogy az önök bizottságában, főigazgatóságán az eszköztár a tagállamok által elkövetett hibák megállapítására kisebb volt, mint a Digi régiónál. Az elmúlt időben azzal foglalkoztunk, hogy hogyan hajtották végre a regionális politikát az elmúlt évtizedekben. De meglepett engem az, hogy önöknek nem állnak ugyanilyen eszközök a rendelkezésükre. Ezért érdekelne engem, hogy hogyan látja a következőket. Milyen eszközök hiányoznak, ha megnézzük, hogy a regionális politikának milyen eszközök állnak a rendelkezésére? Az Európai Parlament szeretné, ha nem maradnának következmények nélkül a fenntartások, akkor, hogyha nem képesek mondjuk Franciaországban megfelelő módon légi felvételeket készíteni a ö, szántóföldekről. A trend a megfelelő irányba mutat? Ha megnézzük a pénzáramlatokat és az ezzel összefüggő konjunkturális mozgásokat a hibák terén, akkor láthatunk némi pozitív fejleményt az előző időszakhoz képest, de azért én egy kicsit aggódom. Elmondtam a jelentésemben is, hogy a mentesítés szempontjából az agrárpolitika jelenti majd az egyik legnagyobb problémát, és ezzel intenzíven kell foglalkoznunk. Kérdezem tehát, hogy milyen eszközöket hiányol az agrárpolitikában mire lenne szükség ahhoz, hogy a tendenciát visszafordítsuk? Ha elmondja, akkor az Európai Parlament megfelelő nyomást gyakorolhat a tagállamokra, illetve hogy önöknek legyen eszközük ahhoz, hogy nyomást gyakoroljanak a tagállamokra. Az elmúlt éveket megnézve ha megnézzük a visszavonásokat, a bevonásokat, ezek mértéke növekedett az elmúlt időszakban? Kérem szépen, tessék. Thank you for, for this question. Uh, Köszönöm. Nos, azt hiszem, hogy elég egyértelmű, hogy a mi politikánk egy kicsit eltérő. 15 millió tranzakció történik évente, egyrészt ott vannak a gazdálkodók, másrészt pedig természetesen a megosztott felelősség keretében járunk el a kifizető ügynökségekkel, illetve tanúsító testületekkel közösen. Mi a különbség? Nos, a két politika között van különbség. Egyrészt az első pillérben nincs megszakítás, a másodikban azonban felfüggeszthető a kifizetés, úgyhogy a második pillér keretében felfüggeszthetők a kifizetések. Azonban nettó korrekciót kértünk már évek óta, tehát óriási a kapacitásunk ezen a területen, és ez védi az EU-s költségvetés. Tehát ezt is tudnunk kell, látnunk kell. Ami pedig a jövőt illeti, egyetértek. A mi politikai területünk összetett, a célunk eréléséhez egyensúlyt kell kialakítani, a politikai célkitűzések, illetve a politikák összetettsége, bonyolultsága között. Természetesen van mód még az egyszerűsítésre, ahogyan ez elhangzott a biztos jelölt meghallgatásakor is, azonban ezt az egyensúlyt úgy kell kialakítani, hogy ne ássuk alá az EU-s költségvetés védelmét. Tehát megvannak az eszközeink arra, hogy az Európai Uniós kiadásokat tanúsítani, biztosítani tudjuk, de ugye nagyon bonyolult és összetett a helyzet, ahogy már említettem, teljesen nyíltan együtt kell működnünk a tagállamokkal, nem csak a korrekciós oldalon, hanem a megelőzési oldalon is, tehát a politikák megvalósítására összpontosít. Akkor röviden beszéljünk még a vidékfejlesztésről is, hiszen van fenntartás itt is, elég sok. 2012-ben 39 kifizető ügynökség 2% fölött volt, 2013 fölött 31. 26-ból egyik sem kapott ellenvetést. A vidékfejlesztés területén hogyan fejlődhetett a helyzet? Mi volt ennek az oka? A vidékfejlesztésnél lehet, hogy alábecsülték a helyzetet? A 2,12-ben 2,6 százalék volt, de a számvevőszéknél jóval több, most 5,1%-ról beszélnek, a számvevőszék pedig 8%-ról. Jó úton haladunk, vagy már sikerült eredményeket elérnünk, és a végén még mondja el azt is, hogy mit tegyünk a fenntartásaikkal. Mi a kívánságuk? Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm. Hát igen, a második pilléről nem sokat beszéltem, pedig ez is a kap egy fontos eleme. A 2013-as éves tevékenységi terv összevetve az előző évvel. 2012-ben minden a második oszlopban szereplő, második pillérben szereplő minden programmal kapcsolatban voltak fenntartásaink, tehát ez az összes kifizető ügynökséget érinti. de most más a helyzet, célzottabban járunk el, és most van az első alkalom arra, hogy az új módszertant alkalmazzuk, ez egyébként le is van írva az éves cselekvési tervben, tehát ezt a módszertant alkalmazzuk a második pillérre vonatkozóan is, tehát más a helyzet. Az igaz, hogy a második pillérben mutatja is egyébként az elemzésünk, hogy magasabb a hiba arány, mint az elsőben. De az ELPIS mezőgazdasági parcella azonosító rendszer nagyon jól működik az első pillérben, de ezt most a második pillérben is alkalmazzuk. Kérdeztek a hibaarány különbségeire vonatkozóan a kifizető ügynökségekkel kapcsolatos adatokból számoltuk. 5,2% volt a becsült adatunk a kettes pillére vonatkozóan, és szerintem ez egyébként alacsonyabb, mint máshol lehetne, de azt is el kell mondani, hogy mi az eszközeinket is felhasználtuk arra, hogy a helyzetet javítsuk. Hogyan tettük ezt meg? A DG Agriban 8 osztály foglalkozik az érintett tagállamokkal, ahol tehát a fejlesztési programok zajlanak. És arra kértük a tagállamokat, hogy készítsenek cselekvési tervet a helyzet javítására, kijavítására. Amennyiben bármifajta kockázata felmerül annak, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei sérülhetnek, akkor mi rögtön a pénzügyi korrekciós eljáráshoz folyamodunk. Természetesen a tagállamokat segítjük is, megpróbáljuk velük, meg, velük együtt feltárni a hiba okát, gyökerét, és különösképpen a második pillérre igaz, hogy itt komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy több tagállamban is beazonosítsuk a hibák gyökerét. Ezt a tagállamokkal együttműködésben együtt tesszük, szemináriumokat tartottunk például, és több mint 260 lehetséges hiba okot azonosítottunk be. Erről tájékoztattuk a tagállamokat annak érdekében, hogy jobban tudjanak fellépni, a hiányosságokat tudják orvosolni, illetve hogy el tudják kerülni ezeket a lehetséges helyzeteket a jövőben. Említettem már, hogy ugye leállíthatjuk, vagy felfüggeszthetjük a, a kifizetéseket, tehát egyrészt megszakíthatjuk a kifizetést, és föl is lehet ezt függeszteni. Ezek az eszközök már eddig is léteztek, ezek most, most is megvannak, és azt hiszem, hogy nagyon jó úton vagyunk a helyzet javítása felé. Minden szükséges eszközt felhasználunk annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyünk ebben a tekintetben. Ja, vielen Dank, das war ein Ausflug. Köszönöm szépen. Ez volt a közös menedzsment kapcsolatos kérdés, most pedig a számelőszéknek a szót, kérem szépen. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az éves jelentések idővel megváltoztak. Eredetileg a belső elszámoltathatósággal kapcsolatos dokumentumok célját szolgálták. Idővel azonban ezek a dokumentumok átalakultak, és most már a külső érdekelt feleket is eh, hivatottak tájékoztatni az erőforrások felhasználásáról és a eh, kifizetések rendszerességéről. Azért, hogy jobb bepillantást kaphassunk eh, a teljesítés kérdéseibe. Úgy tűnik, hogy a bizottság jó irányba halad, megtett mindent, hogy az éves jelentés sokkal olvasóbarátabb legyen, de azért még lehet ezen javítani. A bizottság továbbra is támogatni fogja a bizottságot. A vevőszék támogatni fogja a bizottságot. Már többször elmondtuk, hogy javítani kell az anyagon. A számvevőszék nem mondja el a véleményét a megbízhatósággal a jelentésre vonatkozóan. Mi az audit eredményeit néztük meg, és ennek alapján a bizottságot megjegyzésekkel láttuk el, elmondtuk, hogy hol lehetne javítani. Az uniós költségvetés igazgatása bonyolult feladat. Az uniós jog egy sor lehetőséget szolgáltat a kifizetések felfüggesztésére a kifizető és menedzsment hatóságokhoz nagyon sok ajánlat érkezik, és nekik dönteniük kell további ellenőrzések mellett és anélkül is. A megszervezés bonyolult olyan területeken is, ahol közvetlenül fektet, ruház be a bizottság a kutatásba és a külső kérdésekbe. A hiba viszont anyagi jellegű, és a költségvetésben így is jelenik meg. Láthattuk, hogy eltérő a véleményünk a, rendsz- a szabálytalanságok témájában. A főigazgatóságok elismerték, hogy a hibák anyagi jellegűek, de az ő becsléseik a számvevőszék becsléseinél alacsonyabbak. Megjegyezzük, hogy a bizottság a tagállamoknál jelentkező kockázatot jelentő összegeket prezentálja a bizottságnak. Az legyen a célja, hogy a tagállami hatóságoktól megbízható információkat kérjen a szabálytalanságokkal kapcsolatban. A 2014-2020-as időszak programjai esetében ez hasznos eszköznek bizonyulhat. A kohéziós területen már láthattuk, hogy a megbízható tagállami adatok továbbra is egy olyan cél, amelyet el kell érnünk. Megjegyezzük, hogy a belső audit felszámolhatja a hibákat. Az zárom, hogy elmondom, hogy a számvevőszék támogatja a bizottságot ezekben a feladataiban és a mentesítési eljárásban is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most térjünk át a kutatásra. Hát örülök, gondolom örül, hogy önöknél nincs megosztott felelősség és irányítás. Igen, köszönöm szépen. Röviden fogalmazok tekintettel arra, hogy már késői órát írunk. Már nálunk közvetlen az irányítás, ezért nálunk is a megfelelő menedzsment prioritás. A hetes keretprogramra egy sor eh, lépést megtettünk, hogy a reziduális hibarány csökkentsük, és hogy hatékonyságunk növekedjen. Mindenek előtt eh, újra és újra felülvizsgáljuk belső eljárásainkat, az exánt ellenőrzésekkel, azért, hogy csökkentsük a hibák számát is. Másodszorban iránymutatást és feedbacket szolgáltatunk a résztvevőknek azért, hogy eh, a hibák előfordulását csökkentsük. 2000 2013-ban 2000 résztvevőnknek egy rövid dokumentumot küldtünk ki, amely a leggyakrabban bekövetkező 10 hibára mutattak rá. Képzésben részesítjük a résztvevőket, a koordinátorokat, a nemzeti kapcsolattartókat, azért, hogy megbeszéljük, hogy hogyan kell elkerülni a hibákat. Idén pedig amikor kiküldtem az újévi üdvözletünket, egy hibamentes évet kívántam nekik, és elmondtam, hogy melyek azok a hibák, amelyek a leggyakrabban előfordulnak. A harmadik lépésünk az, hogy természetesen folytatjuk az expost ellenőrzéseket, és a behajtást ott, ahol jogosulatlan kifizetések történtek. Mindez természetesen alacsonyabb reziduális hiba rátát eredményez. Végül pedig egyszerűsítünk. A hetedik keretprogramban egy sor egyszerűsítési intézkedést vezettünk be, melyek lehetővé teszik a KKV-k számára, hogy költségeket számoljanak fel. A hetes kutatási program esetében az éves ráta nem véve figyelembe a korrekciókat 4,5 százalék, és a százalék tekintetében a számvevőszékkel egyetértünk. Viszont ez nem veszi figyelembe a korrekcióinkat, illetve a behajtásainkat, beszedéseinket. Úgy gondoljuk, hogy 3 százalék lesz a ráta a kiigazításokat követően. A hetedik keretprogram kifutásával fel is használtuk az összes rendelkezésre álló eszközt a ráta csökkentésére. Az egyetlen további lehetőség az lenne, hogyha a hatalmas mennyiségű auditunk számát megemelnénk, de ez nagy terhelést jelentene. Gergen Quinn biztos tavaly a mentesítésnél világosan elmondta, idézem, ezek az eszközökkel, melyeket felhasználtunk, nem lenne megfelelő, ha administratív terhekkel sújtanánk a kutatókat, további auditokkal, illetve azzal, hogy további információkat követelünk tőlük kifizetésért cserébe. A 2013-as éves jelentésemben Elismételtem a biztos idézetét, kielentését, elmondtuk, hogy indokolt követelményekkel kell előállni az ellenőrzések esetében. Egyébként az Európai Parlament 2013. április 1 állásfoglalásában is támogatta ezt a megközelítést. Így kérjük, hogy megfelelő legyen az administratív terhek és az ellenőrzések közötti arány. Hogyan tovább? A legjobb út az egyszerűsítés. Miért? Miért fordul elő ennyi hiba? Azért, mert rendkívül bonyolult a rendszer, és ezért javasoltunk a Horizon 2020 esetében egy gyökeres egyszerűsítést. És a parlamentnek köszönhetően ezt be is tudtuk vezetni. Az összes költségre egyszerűsített általányunk van, szokásos elszámoltathatósági gyakorlat, a jogosult áfa, az ilyen eszközök. A parlament és Cavalio képviselő asszony, ha jól tudom, ennek a szakbizottságnak is tagja volt, támogat, azt mondták, hogy fel kell vennünk a harcot az adminisztráció, adminisztráció szörnyével szemben, és mindenkinek meg kell tennie a maga hozzájárulását. Hiszem azt, hogy a Horizon 2020 esetében a radikális intézkedéseknek megfelelően csökkenteni tudjuk a hibarátát. Ezért ez a ráta csökkenni fog az elkövetkező években, bár azért őszintének kell lennünk, a parlament azt kéri tőlünk, hogy vegyünk be egyre több KKV-t a rendszerbe, és hát az új, az, az újoncok ki lesznek téve a hibának ebben a rendszerben. Tehát mindig előfordul majd hiba lehetőség. Azt mondtam, hogy röviden szólalok fel, úgyhogy még egy dolgot szeretnék itt megemlíteni, de ennek semmi köze a mai témánkhoz. Viszont ez a kifizetésekkel kapcsolatos hitelek hiánya. Köszönjük szépen a támogatásokat. Az ilyesfajta hitelek hiányában vagyunk, ezért köszönjük azt, hogy a parlament támogat bennünket ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát, ha megnézzük, hogy mennyi pénzt költünk az agrárpolitikára, és mennyit a kutatásra, akkor Láthatjuk, hogy a regionális politikából hamarabb kifizetjük az embereket, mint a kutatási alapokból, és ez nagyon fáj. A rendszer lényege az, hogy a tagállamok nagyon gyorsan megkapják a pénzt. Ezt meg kellett jegyeznem. A kérdésem az lenne, hogy hogyan bánjuk az önök fenntartásaival. Van egy általános fenntartásuk az összes követelésre a hetedik kutatási programban, ez érinti a költségvetésük nagy részét. Mi, mi legyen ezek sorsa a mentesítésben? Tegyen egy javaslatot erre, köszönöm. Nemzeti közvetítőkkel dolgozunk, résztvevőkkel, multinacionális programban résztvevőkkel. Hat résztvevő van, Öt hat országból egy programban, átlagban. Tehát nem nemzeti közvetítőkkel és nemzeti rendszerekkel dolgozunk, hanem közvetlen kapcsolatban vagyunk a kérelmezőkkel. Ezért azt látjuk, hogy a KKV-k vétik a legtöbb hibát, hiszen a rendszer nagyon bonyolult, és ők nagyon nagy mértékben ki vannak téve ezeknek a hibáknak. Az egyetemek azok, amelyek teljes költség mellett követnek el ilyen hibákat, jövőben másképp alakul ez a hibaráta. Azt is látjuk, hogy milyen típusú résztvevők, KKV-k, nagyvállalatok, egyetemek, stb. kivéti a hibát, de, mint mondottam, nem tagállamokkal, nem hatóságokkal, nemzeti szervezetekkel, dolgozunk, mint ahogy a Digi Agri vagy a fejlesztési vagy a regionális főigazgatóság. Tehát mi legyen a fenntartások sorsa, a kutatók tudjanak kutatni, de hát mi van akkor, hogyha nem tudnak egy formanyomtatványt megfelelő módon kitölteni? Az egyenlő bánásmód elvejét is érvényesíteni kell. Az agrárterületen kegyetlen audit folyamatok zajlanak, mert tenni, ezt meg kell tenni. Ön azt mondja, hogy ezen a területen ezt nem lehet. Azért az egyenlő bánásmód elve itt képbe kerül, mégpedig masszív módon. We have here the alternative, we have the choice to make between... Megvan egy alternatíva, ugyanis választhatunk a között, hogy a túlzó auditokat folytatjuk, bírósági, bírósághoz fordulunk, behajtjuk a, az összegeket, ennek megvan a maga költsége egyébként, és ez viszont sajnos a bizottság és bizottság programjainak a hitelességét ássa alá, a hírnevét ássa alá, és lehet, hogy eléjeszt pályázókat. És azért legyünk őszinték, a hibák elkövetésének az az oka, hogy rettentően bonyolult ez a rendszer. Ha megnézem, hogy a, az időket hogyan kell benne rögzíteni, az előfinanszírozás, az áfára vonatkozó szabályok, és így tovább, ezt a rendszert mi együtt valamennyien túlságosan összetetté építettük. Tehát meg kellene teremteni az egyensúlyt, és valóban a radikális egyszerűsítésen kell dolgozni, amit a Horizon 2020-ban be is vezetünk, és akkor tisztalappal indulhatna mindenki, az egyszerűbb szabályokkal a hibaráta le is megy majd méghozzá igen jelentősen. A megbízhatóság kérdése az önök jelentésében szereplő információk meg, megbízhatóságának kérdése miatt kérdezném, hogy eh, az önök főigazgatósága 100%-os eh, eredményt mutat fel, de csak 84%-ban végeztek eh, ilyen számításokat. Pénzügyi károkról beszélnek a hibaráta esetében egy sor esetben és vannak olyan esetek is, amikor nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok. De hát, tehát ilyen esetben én azért megkérdezném, hogy az önök hibarátája hogy néz ki? I think also following our... Azt hiszem, vagy a szemvevőszékkel folytatott eszmecserére reagálva is, hogyha szerint, elmondhatom, hogy a becsült adataink szerintem realisták. Hadd idézek a szemövőszék jelentéséből, tavalyi jelentéséből egy mondatot, és itt a következőket írják. A e, Kutatás és Innovációs Főigazgatóság éves cselekvési terve a jó gyakorlat példája, világos és átfogó elemzést nyújt a kifizetések e, szabálytalanságáról. Tehát azt hiszem, hogy ez megerősíti azt, hogy a munkánk, amit elvégzünk, a módszertanunk, a számadatok mind nagyon stabilak, robusztusak, és a számvevőszék konkrétan ezt említi a jelentésében, és ez számunkra nagyon sokat jelent, azt, hogy megbízhatóak vagyunk. még egyszer a végrehajtó ügynökségre ö, ö, szeretnék rákérdezni, ön felel ezért, és mi nem foglalkozunk ezzel eleget. Az ügynökségre vonatkozóan az állít, hogy a cselekvési terv nem volt megfelelő módon monitorozva, és nem lehet kiértékelni a hibarátát, nem voltak rendszeres helyszíni ellenőrzések, és a pénzügyi jelentések tanúsítványait sem használták megfelelő módon, és ez akadályozza a ö, hibaráták megfelelő kialakítását. Ez a 47. oldalon van. a hetedik kutatási keretprogramról van itt szó. Én nem ellenezném azt, hogy bizonyos dolgokat ne tegyünk meg a kutatás területén, de azért azt ellenzem, hogy így vagy úgy igazgassunk, hogyha az problémát jelent, és amit mondott, az gondot jelent a számomra, hiszen nagyon sok minden, amit elmondott, az olyasmi, amit támogatni tudok. És az, amit most mondott, azt viszont nem tudom támogatni. Köszönöm. A végrehajtó ügynökségek ezekre visszatérve, ugye a programok végrehajtására használják ezeket. Való igaz, hogy az IAS-sel megvitattuk ezt a kérdést, és korrektív intézkedésekre vonatkozó tervet fogadtunk el, azért, hogy a végrehajtó ügynökségek ellenőrzését e-, erősítsük. Egyébként én vagyok az egyik testületnek az elnöke, tehát az ERC ügynökség esetében, egyik kollégám egy másik ügynökségnél ugyanilyen posztot tölt be, tehát az azt jelenti, hogy a végrehajtó ügynökségek a korrektív intézkedéseket mindenképpen végre kell, hogy hajtsák. Egyébként nem sokára, néhány nap múlva pontosan ebben a témában fogunk összeülni újra. És ezek az agályok jogos aggályok voltak, de én biztos vagyok abban, hogy a cselekvési tervekkel sikerül majd ezeket eloszlatni. Zenda. Ayala Zenda kolléganő. <laughs> Te lo agradezco. Ahora, ahora sí que sé que me llamas. <laughs> Así. Sí, gracias al... Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a főgazgató úrnak az elmondott információkért és ha megengedik, akkor szeretnék rámutatni arra, hogy a 2011-es mentesítési eljárásban a számbevőszék konkrétan meghatározta, hogy hány százalékkal növekedett a kockázatok lehetősége a kutatási programok esetében. Véleményem szerint ez volt az egyik legmagasabb, lehet, hogy a legmagasabb hiba százalék, kb. 3,9 százalék volt ez, tehát vannak problémák. Volt egy lábjegyzet, amely megemlítette, hogy melyik metodológia lehet ennek a hátterében. Azonban nem látok nagy különbséget e között, illetve a regi főigazgatóság problémái között. Tehát ott vannak ugye a nemzeti, regionális és helyi egységek, illetve a multinacionális egységek. Úgyhogy valóban itt is nagyon összetett a helyzet. Biztos vagyok benne, hogy vannak konkrét nehézségek, specifikus problémák, például ami a klaszterek megszervezését illeti, illetve a bonyolult kapcsolatok is egy ilyen terület lehet. Ugye ön említette például az egyetemeket. Sajnos az egyetemek máshonnan is próbáltak, éveken keresztül máshonnan is próbáltak forrásokra szert tenni, ugyanígy a KKV-k, ők sem kapnak feltétlenül közvetlen támogatást. Tehát ezek olyan területek, ahol a résztvevők nincsenek hozzászokva a finanszírozási követelmények összetettségéhez. Véleményem szerint pontosan ezért nagyon fontos megnézni, hogy hogyan lehet megbirkózni ezzel a problémával. Megnézni azt, hogy a hiba százalékot hogyan próbáljuk csökkenteni. Meg kell nevezni az országokat. A projektvezetők általában konkrét tagállamokhoz tartoznak, és véleményem szerint Meg kell néznünk ezeket, meg kell néznünk, hogy kik ezek, melyik régiók, melyik országok, meg kell ezeket pontosan nevezni, meg kell nézni, hogy mi az, ami hiányzik, mit kell tennünk. Megnéztem az előző mentesítésben foglalt válaszokat, tehát a biztos válaszait, és igazából azt láttam, hogy, hogy ezek ugyanazok voltak. Tehát most és a következő mentesítés közötti időszakban valamilyen előrelépést kell elérnünk. Válasz. Ami a hiba százalékot illeti, az ebben rejlő különbség annak köszönhető, hogy a számvevőszék egy új módszert használ. Az előfinanszírozást most már nem veszi be a számításba, hanem egy köztes finanszírozást, illetve a végső finanszírozást vetik össze, ez egy módszertani különbség, hiszen az előfinanszírozás esetében a hiba százalék majdnem nulla, most már ez nem része a módszertannak, és természetesen ez megmutatkozik az eredményekben. A számbevőszék is utal erre. Azt mondják, és itt idézem, hogy a különbség a hiba százalékban úgy értelmezendő, hogy a mintavételi megközelítést figyelembe kell venni. Ami pedig a megjegyzését illeti arra vonatkozna, hogy jövőre ugyanitt leszünk-e, ugyanebben a helyzetben, ugyanezekkel a kérdésekkel. Nos, sajnos, ami a hetes keretprogramot illeti, ennek megvizsgáltam a lehetőséget, a jogi lehetőségeket arra, hogy hogyan lehet ezt egyszerűsíteni. Megpróbáltuk ezeket a szabályokat egyszerűsíteni, vagy vált, megváltoztatni, de mivel ezek az együttdöntési eljárás keretében születtek, nagyon nehéz újra megnyitni őket, hiszen ez egy vagy két évet venne igénybe. Tehát ez azt jelenti, hogy jövőre valószínűleg hasonló cipőben leszünk. A Horizon 2020 esetében lehet szó radikális egyszerűsítésről, ugye, amelyet az önök segítségével sikerült bevezetni. Itt lehet, hogy csökkennek a problémák. Például nem kell az idő kereteket följegyezni, vagy például az áfa, kér, áfa is ide tartozik ebbe a kérdésbe. Vagy az előfinanszírozás, ugye ezt is töröltük. Tehát igazából csak a Horizon 2020 esetében látunk majd eltérést, különbséget. Ugyanakkor továbbra is tájékoztatjuk a kérelmezőket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet elkerülni a hibákat, tehát ez volt az újévi fogadalmam, hogy az Európai Kutatási Program résztvevői egy hibamentes évet élhessenek, meg, tehát megmutatjuk nekik, hogy milyen szabályokat kell követniük, hogyan csökkenthetik a hibát. De természetesen nem mondhatom azt, hogy ez a következő évben nagymértékben csökkenti majd a hiba százalékat. Meg kell várnunk a, ket, a Horizon cop mire az egyszerűsítési erőfeszítéseink gyümölcsöt hoznak. A einen Szeretnék valamire visszatérni. a főigazgató azt mondta, én már idéztem önt még egyszer, tehát azt mondta, hogy we do not pay, nem fizetünk. Az agrár területen pedig megpróbálják a problémákat korrigálni. Nézzük, hogy önöknél milyen következménye van az ilyesfajta fenntartásoknak. Behajtunk. Vannak vállalatok és egyetemek, és ha az ő esetükben például rájövünk arra, hogy hibás számlát nyújtottak be, vagy nem megfelelő számlát, akkor beszedünk, beszedünk behajtjuk a fizetést. Más szóval, ha azt látjuk, hogy ott van egy 200 ezer eurós számla, nem fogjuk kifizetni a számlát, és korrigálunk azért, hogy a pénzt át lehessen majd utalni. Nem teszünk senkit fekete listára, hanem a helyszínen behagyjuk a pénzt, eseti alapon járunk tehát el. Ha a projekt elején túláraztak, akkor ki, kiigazítunk. Vagy a köztes kifizetésnél, vagy pedig a végén csökkentjük a végső összeget, de a helyszínen tesszük ezt meg. De hát nem is mondta, hogy, hogy pontosan milyen területen járnak el. Néha ezt teszik, néha pedig nem a fenntartásaik nem öltenek konkrét formát, tehát azt kérdezném, hogy hol tesznek, és hol nem tesznek semmit. Hát mi mindenki esetében eljárunk. Ott, ahol auditáltunk, és ahol bizonyos eredményekre rájöttünk. Tehát ha mindenkit auditálunk, és azt látjuk, hogy túláraztak, vagy pedig túlzott költségeket kértek, visszaköveteltek, akkor behajtunk. Ez alól senki sem mentesül. Csak azt mondom, hogy ami a jövőbeli tevékenységeiket illeti, az elkövetkező években mm, hatalmas mértékű audit tevékenységet végezhetünk el, vagy pedig azt mondjuk, hogy megpróbáljuk tájékoztatni a kérelmezőket a szabályokról, melyek bonyolultak a hetedik keresztprogram esetében. Hogy ne kelljen masszívan auditálni annak érdekében, hogy további pénzeket hajtsunk be. Ha így járnánk el, csökkenne, csökkenne a hibaráta, de az ilyesfajta műveletek költsége, valamint a program hírneve, és a résztvevők, akik úgy döntenek, hogy többé nem vesznek részt a programokban, nagyon nagy lesz. A biztos tavaly elmondta, hogy elérkeztünk annak határához, amit a programmal még kezdeni lehet. El kell fogadnunk a jelenlegi helyzetet, beleértve a hibarátát is. Tehát ez azt jelenti, hogy van, akire ez az egész vonatkozik, és van, akire nem. Ön azt mond, de ha azt mondja, hogy nem végeznek auditot, akkor lehet, hogy valaki kisúszik ez alól. Hát nem azt mondtam, hogy nem folytatjuk az auditálást, folytatjuk az auditokat. 300 auditot bonyolítunk le egy évben, de annak érdekében, hogy jelentősen csökkentsük a hiba arányt, a 300 helyet talán 700 vagy 1000 auditot kellene lebonyolítanunk. Tehát, mint mondottam, az audit folytatódik, ez terv, és ehhez tartjuk magunkat, de nem szeretnénk megemelni az auditok számát 300-ról mondjuk 700 vagy 1000-re mert ennek költségei hatalmasok lennének, és lennének még más nem kívánt mellékhatások is. Tehát ha azt a benyomást keltettem volna, hogy beszüntetjük az auditokat, még egyszer elmondom, hogy nem szüntetjük be. Igen, köszönöm szépen. Petri Szavama. Thank you, Chair. So... Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, hogy egy kicsit késve jöttem be újra, mert nagyon-nagyon szerettem volna már korábban is kérdéseket feltenni, de akkor most élnék a lehetőséggel. Ha jól értem, akkor szinte minden, ami az egyszerűsítés terén megtehető a hetedik keretprogramban, az megvan. De ön azt mondta, hogy még mindig erre kellene összpontosítani. Másfelől egyetértek, persze, ne emeljük az auditok számát ezerig akár, vagy a, fölő, a fölé, mert ennek nincs értelme, csak a kiadások nőnek. Tehát nem lehet mindent ellenőrizni, ez értelmetlen. De a kérdésem a következő. Foglaljuk össze még egyszer. Konkrétan de nagyon röviden, egy percben, konkrétan mit tenne annak érdekében, tehát hogy észszerű dolgokat, amelyeket még meg lehet tenni annak érdekében, hogy egyszerűek maradjanak a keretek, de és valami, amiről még talán nem hallottunk, a kockázatelemzés, méghozzá teljesítmény alapú kockázatelemzés. Tehát például erre mennyire hajlandóak talán, hogy azt mondják maguknak, hogy talán egy picit ezt megtehetnénk, és eh, hogy békében hagynánk a kutatókat egy kicsit. Szerintem ez a kulcsa eh, annak, hogy észszerűen védjük az adófizetők pénzét. A kockázat alapú eh, audit megközelítést alkalmazzuk, és pontosan tudjuk, hogy milyen hibákat követnek el. Tehát mondjuk megvan a tíz leggyakrabban elkövetett hiba, tehát pontosan tudjuk, hogy melyek ezek. Ezek gyakorlatilag az időkereteknek a rögzítésére vonatkoznak, illetve a e, díjak, a kiszer, kiszervezés, kiszerződés, és e, egy van ez a leggyakoribb hiba lista. A te, mi tevékenységünk a hetes programon belül még mindig az, hogy megpróbáljuk megértetni az emberekkel, hogy figyelembe kell venniük ezeket a kockázatokat, tehát ezt, ezeket a hibákat, mindenki elköveti ezeket, és képzéseket tartunk ennek érdekében, hogy ezt el tudják kerülni, és akkor bizonyos szervezeteknek adunk hitelesítést, ellenőrizzük a módszertant, amit használnak, a gyakorlatokat ellenőrizzük. Mondom még egyszer, hogy rengeteg képzést tartunk, és abban reménykedünk, hogy az elmúlt években ugye nagyon sok pénzt költöttünk a hetedik keretprogram keretében, tehát hogy abban reménykedünk, hogy a hiba arány csökkenteni lehet, vagy legalább szinten tartani. A Horizont 2020-assal lesz nagy változás az egyszerűbb szabályokkal, hiszen minél egyszerűbbek a szabályok, annál kevesebb hibát követnek el, és minél kevesebb hibát követnek el, annál alacsonyabb lesz a hiba arány. Mi a biztossal együtt nagyon keményen küzdöttünk ezért, és a parlamenttel és a tanácsal is beszéltünk a Horizon 2020-ról, hogy radikális egyszerűsítésre van szükség, mert a rendszer összetettsége okán keletkezik ennyi hiba. Tehát nem, nem arról van szó, hogy itt már eleve csalni kívánó egyetemek és szakemberek vannak, nagyon komoly és elkötelezett emberekkel van dolgunk, és a hibák nagy része az a rendszer összetettségéből adódik. Szervusz, úr! Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem se zeptat, vy jste tady zmiňoval, že existuje... Köszönöm szépen. Említette, hogy eh, a hibákról elkészítettek egy tízes listát. Ez, ezt a listát eh, rendelkezésünkre tudná bocsátani? Szeretném tudni, hogy eh, vannak-e itt ismétlődő hibák. I will include, I will include you in my az újévi levelemet majd önnek is elküldöm, beveszem önt a címzettek közé. Ez arról fog szólni ez a levél, hogy hogy kerüljük el a tíz leggyakrabban előforduló hibát. Egyébként ez itt van a kezemben, de akkor majd átadom a titkárságnak. Köszönöm szépen. Hát rosszul érzem magam, mert a fejlesztési főigazgatóságnak nagyon sokáig kellett várnia nem tudom, hogy eh, jó hír az ön számára, de csak nagyon kevés kérdést fogok önhez intézni. Thank you very much, Mrs. Chair. I, let me just... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan világban dolgozom, ahol az idő teljesen másképp működik, tehát egyáltalán nem okoz nekem gondot az, hogy egész délután önt hallgassam. E, tehát üdvözlöm Önöket egy másik világban, Afrika világában, Ázsia, illetve Csendes óceán, Latin Amerika és a Karib-szigetek világában, illetve még egy pár hétig a keleti és a déli szomszédság térségében. De legelőször szeretnék köszöntet mondani a lehetőségért, hogy elmondhatom, miért én fogalmaztam meg fenntartásokat a 2013-as évre vonatkozóan, illetve milyen lépéseket kívánunk foganatosítani. A tevékenységi, éves tevékenységi jelentésben meg, fenntartásokat fogalmaztunk meg a rezidális hiba értékekre vonatkozóan, és ide vettük a számvevőszék jelentését is. Ezek a legfontosabb eszközök, amelyeket a DEFCO használ, akkor, amikor DAST hozunk létre. A tanulmányt egy statisztikai szempontból jelentős 240 tranzakciós példára építettünk, és ez egy 12 hónapos időszakra tartalmazza a szerződéseket. Ezáltal jól megbecsülhető a reziduális hiba százalék, miután a szerződéseket kontrolláltuk. Ez megfelel a bizottság elvárásának, illetve az Európai Számvevőszék is hasznosnak tartotta ezt a tanulmányt. A tanulmány 2013-ra 3,35 százalékot határozott meg, hiba százaléként, amely alacsonyabb, mint 2012-ben, amely 3,6 százalék volt. Nagyjából megfelel a 2012-es becsléseknek, számvevőszéki ö, becsléseknek, amely kb. ugyanezeket az értéket határozta meg. Abban az esetben is, hogyha azt mondhatjuk, hogy viszonylag alacsony a hiba százalék, mégsem értük el a két százalékos szintet, tehát nem dőlhetünk hátra elégedetten, tovább kell folytatnunk az erőfeszítéseinket, tovább kell csökkenteni a hibákat. És a fenntartásnak javításhoz, javuláshoz kell vezetnie. A tanulmány jól mutatja az értékeket, tehát az értéke az, hogy megfelelő képet fest, és a metodológiának hála látható, hogy mik állnak a hibák hátterében. Jobban látszik ez, mint a számvevőszéki dokumentumból, és így látható, hogy milyen lépéseket kell foganatosítani. Ebből a szempontból fontos észben tartani, hogy a becsült hiba százaléka mellett a legfontosabb célkitűzés számunkra az, hogy az Európai Uniós költségvetést megvédjük a kockázatoktól, a pénzügyi kockázatoktól, méghozzá hatékony módon, a pénzügyi rendelet 32. cikkeinek megfelelően, amikor a hiba százalék viszonylag alacsony szintet érde, mint most, akkor egyetlen egy nagy hiba aránytalanul torzítja az összképet, és ez azt jelenti, hogy az ellenőrzési rendszer nem hatékony. Ahhoz, hogy tisztán lássunk, fontos, hogy részletesen megvizsgáljuk a rendszert, ezt tettük, meg főleg a reziduális hiba százalék tanulmány esetében. A DEFCO esetében azt látjuk, hogy bizonyos területek magas hiba százalékot mutatnak, ezek kapcsolódnak a megvalósítási kérdésekhez, illetve a hiányzó dokumentációhoz, itt 51 százalékról beszélünk, a hiba százalék, hibák 51 százalékáról. Az elemzés oda vezetett, hogy megfelelőnek tekintjük az ellenőrzési rendszert, de vannak olyan területek, főleg a megvalósítás, ahol fejlődni kell. Meg kell tehát újítani a 2012-es fenntartást ugyanazon az alapon. Ennek eredményeképpen a DEFCO egy cselekvési tervet hozott létre 23 tétellel, 8 külön célkitűzést figyelembe véve. Ezek a tudatosítást, Cüliki célul, illetve a képzést, a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést. 2013. szeptemberében indult útjára ez a cselekvési terv, és megfelelő intézkedéseket hozunk, különböző gyengeségeket veszünk célba, amelyet a tavalyi év során azonosítottunk, és körülbelül 800 program auditot finanszírozunk közvetlenül, közvetett formában pedig mintegy 5000 auditot kell elvégezniük a szerződő feleknek az év során. Természetesen a jelenlegi hiba százalékkal nem lehetek elégedett, mert még mindig meghaladja a 2 százalékot. És előre, e, megelőlegezve a kérdésekre, kérdéseket, azt mondhatom, hogy valószínűleg csökkenni fog a hiba százalék, hiszen a legfontosabb okokat föltártuk, azonosítottuk, és korrektív intézkedéseket hoztunk, ugye gondolok itt a cselekvési tervre, ezért úgy gondolom, hogy az éves cselekvési jelentés kapcsán a fenntartás ellenére meg lesz a DASZ, és remélem, hogy önök is elégedettek ezekkel az erőfeszítésekkel. Köszönöm szépen a figyelmüket. Sem. Köszönöm szépen. Elképesztő, hogy egy fenntartást jelentett be az összes 2% fölötti mm, hibára. Nagyon következetes volt, nem tudom, hogy elégedett vagyok-e. Ön miért nem alkalmazott megkülönböztetéseket, mint a többiek? Nos, eléggé homogén a rendszerünk, azt mondhatom, és az ellenőrzési struktúránk is eléggé következetes, homogén. Túl nehéz és túl drága lett volna ezt különböző területekre lebontani. Amíg a cselekvési terv eredményeket hoz, és ugye látjuk, hogy a különböző területek fejlődnek, addig jó az eljárás, amikor megvan a kapacitás, és látjuk a külön elemeket, akkor majd lehet jobban fókuszálni az erőfeszítéseinket. Érdekes az, amit mond. Hát akkor velük ellentétben ön nem tudja, hogy pontosan mi a gond. Melyik ABB terület eh, az, amelyik a leginkább ki van téve a hibáknak? Máshol eh, ABB-kre levontva vannak a hibaráták, eh, itt is jó lett volna, úgy lenne. A 14 ABB terület közül melyik az, ahol a leginkább előfordulhat a hiba? És hogy ilyen tekintetben javítani lehet-e a jelentésen? Köszönöm. Well, as I just mentioned... Nos, ahogy említettem már, reméljük, hogy a jövőben földrajzi területekre lebontva azonosítjuk ezeket, illetve eszköztípusokra lebontva. Jelenleg ezeket csak megbecsülni tudjuk, azonban ez nem elegendő ahhoz, hogy konkrét adatokkal szolgáljak. Természetesen, amikor már megvannak a hibák, akkor, akkor tudjuk, hogy ennek mi az oka, de ezek minták. Ilyen mintavételezés alapján nem mondhatjuk azt, hogy az egyik földrajzi területen súlyosabb a probléma, mint a másikon. A tanulmánynak hála remélhetőleg a jövőben politikára, eszközre, földrajzi területre lebontva tudjuk ezeket azonosítani. Vannak eszközeink, Tudjuk, hogy bizonyos területeken a megbecsült hiba százalék alacsonyabb, mint más területeken, de még nincs elég tapasztalatunk ahhoz, hogy pontosan meg tudjam nevezni ezeket az elemeket. De természetesen tudjuk, hogy milyen hibákról beszélünk, és azt is elmondhatom, hogy a hiányzó, a dokumentumok hiányossága 51%-át teszi ki a hibáknak, a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás 15%, a közbeszerzés 12%, a nem vissza kapott visszatérített összegek pedig 9%, tehát ezek voltak a legfontosabb területek, és természetesen a cselekvési terv is ezekre összpontosít. Köszönöm szépen. Két eh, hibarátát nevezett meg. Miért érnek ezek el az uniós költségvetés és a eh, fejlesztési alap esetében? Hát gondolom itt a fejlesztési támogatáshoz van ennek köze. Nem tudom, hogy eh, miért nem fejti ezt ki jobban a jelentésében. Köszönöm. Actually, the difference... Nos, a különbség A különbség az, hogy a tanulmányunk az egész defkóra vonatkozik. A számvevőszék hiba, által meghatározott hiba százalék pedig megoszlik az EDF, illetve a költségvetés között. Nálunk a reziduális hiba százalék az egész műveletre vonatkozik, tehát a költségvetésre és az EDF-re, míg a számvevőszék másképp számol a két esetben. Nálunk a becsült értékek azt mutatják, hogy a költségvetés esetében alacsonyabb a hiba százalék. <laughs> Hát igen, ezt mondhatjuk. Meg tudná nevezni azokat a területeket, ahol 2% fölötti a ráta? Well, you know that... Nos, ön is tudja, hogy a tanulmányunk az összes tevékenységet lefedi a DEFCON belül, és ide tartoznak a földrajzi területek, olyan földrajzi területek, amelyek nem tartoznak konkrétan hozzánk, a mi felelősségük körünkbe, illetve nem lesznek a jövőben. Annyit mondhatok, hogyha megnézzük azokat a területeket, amelyeket csak konkrétan a DEFCO irányít, akkor a hiba százalék alacsonyabb lenne. És akkor a többiek hol, hol, hol csinálnak valamit rosszul? Once again, we... Nos, ismét azt kell mondanom, hogy a mintavételezést kell figyelembe venni, tehát az adott mintát. Tehát például A tanulmányban nem csak a DEFCO tevékenységei vannak benne, hanem az ECO, a FBI és a bővítés alá tartozó tevékenységek is. Tehát a múlt évi minta magasabb hiba rátát mutat a szomszédsági területen, de elég nehéz ezt pontosan megbecsülni, értékelni, hiszen egyrészt ez a mintának köszönhető. Ha jól értettem, idén updatelték a tanulmányt. Volt folytatás ennek, ugye? És mikor lesznek ennek új eredményei? Mikor fog ön új eredményekkel elénk állni? Beszélt a földrajzi felosztásról, esetleges eszközökről, stb. The study for A 2014-es tanulmány folyik, remélhetőleg 2015 márciusra lesznek meg az eredmények. És akkor remélhetőleg beszámolhatok majd önöknek a 2014-es eredményekről. Köszönöm szépen elnézést, hogy ezeket meg kellett kérdeznem. A, köszönjük szépen, hogy eljött eljöttek. Azt nem ígérhetem, hogy az elkövetkező években nem fogjuk meghívni önöket, de ez már egy új előadó feladata lesz. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, és gondolom, hogy tartjuk a kapcsolatot. Köszönöm szépen. Ezt a napi rendi pontot lezárom, és az ötös következik, a cseh utak kérdése, úgyhogy Geyer kollégának adom meg a szót. Köszönöm, hogy elfáradtak hozzánk. Ja. Danke. Um, ich rede mal über die nicht so wichtigen Teile. Köszönöm szépen. A nem fontos dolgokról beszélek addig, amíg elhagyják a termet, időközben pedig remélhetőleg felfigyelnek rám is. Elnézést, hogy kétszer kellett elhalasztanunk ezt a napirendi pontot. Hát az volt a helyzet, hogy az egyik ülésen, egyik szakbizottsági ülésen kifutottunk az időből, így át kellett tenni ezt a napi rendi pontot, mert nem állt rendelkezésre elegendő idő. másrészt pedig a delegáció vezetőjeként egy másik dátumon nem tudtam jelen lenni, mert a Költségvetési Bizottságban szavaztunk, Remélhetőleg most sikerül megbeszélnünk ezt a témát. Nézzük a missziónak, a küldetésnek a célját. A 2011-es év mentesítésével foglalkoztunk, és akkor előadóként a regionális politikában bekövetkezett, bekövetkezett hibák témájával foglalkoztam, ezt beszéltük mi meg és a számvevőszéknek volt egy jelentése, valamint a regionális politikával foglalkozó főigazgatóságnak volt egy éves jelentése, így ezek alapján be lehetett azonosítani a három országot. Ezekkel szerettem volna foglalkozni. Meg szeretük volna nézni, hogy melyik az a három ország. Csehország, Románia és Olaszország voltak ezek az országok, ahol a legnagyobb volt a hibaráta. A bizottság megállapítása, itt most lerövidítem, tehát a bizottság megállapítása az, hogy a menedzsment és ellenőrző rendszerek a regionális politika operatív programjaira Csehországban a bizottság követelményeinek nem feleltek meg intenzíven foglalkoztunk ezzel a témával, megbeszéltük azt, hogy hogy fordulhatott elő az, hogy a bizottság először elfogadta ezeket a menedzsment és ellenőrzési rendszereket, de aztán később megállapította, hogy ezek mégis hibásan működnek. Mindez ahhoz vezetett, hogy a 2009-2011-es időszakban a menedzsment és ellenőrzési rendszerben a cseh köztársaságban a regionális alapok területén nagyon nagy problémák mutatkoztak. 2011-ben a, az operatív programokat leállították. A főigazgató említette is, hogy egy ilyesfajta helyzet mit is jelent. Aztán a bizottságnak volt néhány bizottsági lépése. Ezek főleg az Európai Számvevőszék adatait vették figyelembe. Nem meglepő, hiszen a regionális politika állandó problémáiról van itt szó, főleg közbeszerzéssel kapcsolatos problémák, valamint a nem elszámoltatható, nem elszámolható költségek voltak a problémás területek, főleg a környezetvédelem, a közlekedés, valamint a területi operatív program az észak-nyugati operatív programok voltak azok, amelyek esetében a bizottság a fizetések függesztését javasolta. Ennek az eredménye az volt, hogy 600 millió euró nem jutott el a cseh emberekhez. Ez jelentős tekintélyes összeg, a bizottság ezt nem fizette ki, hiszen a programokat megszakították, így Csehországban a az e- emberek az uniós alapokhoz nem juthattak hozzá. Követték ezt különböző korrekciók. Az Olafnak is voltak nyomozati cselekményei, és én nagyon hálás vagyok, hogy az akkori pénzügyminiszter helyettes eljött hozzánk azért, hogy megbeszélje velünk a helyzetet. kormány képviselőkkel is találkoztunk az említett három országból, és jó volt megállapítani azt, hogy Csehországból magas szintű tisztviselő fáradt-e Brüsszelbe, hogy megbeszél velünk a helyzetet Olaszországból. Még egy levelet se kaptunk, sem a kormánytól, sem a parlamenttől. Ami a programokat illeti, ezek 2013-ban folytatottak. 2014-ben pedig elmentünk Csehországba, hogy képet kapjunk arról, hogy az aktuális cseh kormány intézkedései a helyzet felszámolására hogyan állják meg hely, helyüket. Megállapítottuk azt, hogy a cseh kormány az akkori, tehát a tavaszi aktuális kormány dolgozott a helyzet javításán, az érintett minisztériumok számtalan kollégájával találkoztunk, hogy megbeszéljük a cselekvési tervet, hogyan hajtják végre. Zsubová miniszterasszonynal is volt egy találkozónk, ő a fejlesztési politikáért volt akkoriban felelős. Azt láthattuk, hogy a miniszter és helyettese készen állt arra, hogy a bizottság által hiányoltakat felszámolja, ezt saját feladatuknak tekintették. A cseh parlament képviselőivel is összeültünk, és mi nekik is elmondtuk, hogy milyen gondjaink vannak. Nagyon nyitott fülekre találtunk ott, a cseh parlamenti képviselők szívügyüknek tekintették ezt a témát, és nagy készségről tettek tanúbizonyságot. Ez a rendszer, illetve ezek a feladatok, amelyeket a cseh kormány nevezett meg, ezeket a parlament is magára vállalta az eszközök és ellenőrzés tekintetében. A jelenlétünket Csehországban nagy média figyelem kísérte. Gondolom, hogy azóta is odafigyelnek erre a helyzetre. A cseh média és általában véve a tagállamok médiája jó az, hogy néha a tagállami helyzetekre összpontosítanak, és nem csak arra, hogy mit zajlik Brüsszelben. Tehát, hogy azt nézik meg, hogy a saját hatóságok, közigazgatások, kormányok hogyan bánik az európai adófizetők pénzével, hiszen ezek egy része jelen esetben cseh állampolgár. Az én javaslatom az, hogy itt van egy sor ajánlás, ezeket az önök figyelmébe is ajánlom. Ezek csak egy része irányul a bizottság felé, egy része pedig többé-kevésbé kívánság a cseh kormány és cseh parlament felé. Hogy is fogalmazzak? Nem olyan ajánlásokat kell megfogalmaznunk, amelyek úgy értendőek, mint végrehajtandó intézkedések. Ez nem a jelen szakbizottság feladata. A szakbizottságunk feladata a bizottság ellenőrzése és annak megvizsgálása, hogy a tagállamok a pénzt hogyan igazgatják. De az, hogy az érintett kormányok, érintett kormány, a cseh kormány hogyan hajtja ezt végre, az a cseh parlament feladata. Utolsó megjegyzésem ebben a témában az, hogy természetesen lehetőségünk van arra, hogy a mentesítési eljárás keretében megvizsgáljuk azt, hogy a bizottság véleménye szerint hogyan néznek ki a cseh eredmények. Elvárható az, hogy ezek az intézkedések meghozzák az eredményüket. És az operatív programok esetében számolhatunk a megfelelő fejleményekkel. Ha ez mégsem így van, akkor a cseh helyzettel, valamint az cseh operatív programok helyzetével a bizottságnak intenzíven foglalkoznia kell, kérdésekkel pedig szívesen állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottságnak adok szót Pintó, Hermán Pintónak. Thank you. Köszönöm szépen. Tehát eh, hozzám tartozik ez a téma. Szorosan figyelemmel követjük az Európai Parlament eh, Csehköztársasággal kapcsolatos munkáját, és csatlakoztunk ehhez a küldetéshez, és hozzá is járultunk eh, a jelentéshez, ha fogalmazhatok így, vagy legalábbis a saját véleményünket elmondtuk. A főigazgatóságunk üdvözli ezt a jelentést, ami az időzítést illeti. A bizottság által megnevezett kérdésekkel kapcsolatos fejleményeket vizsgálja ez a jelentés ez a 2014-2020-as program vonatkozásában rendkívül fontos, illetve a jelenlegi programozási időszak lezárása szempontjából is. Nagyon jó a jelentés, jól áttekinti, mint a múltbeli, mint pedig a jelenlegi kérdéseket, amelyek érintik a vezetési ellenőrzési rendszereket a cseh köztársaságban, a főigazgatóságunk saját auditjának eredményei tükrözi ez a jelentés, ez a 2012-13-as időszakra vonatkozik. Itt a menedzsment ellenőrzési rendszer hiányosságaira rámutattunk, és a főigazgatóságunk mintegy 30 audit küldetésen vett részt 2009 óta, azon is ott a gyengeségeket, és javasoltuk a kifizetések felfüggesztését 2011-ben az összes program felfüggesztésére tettünk javaslatot. Ez a felfüggesztés addig volt érvényben, amely megfelelő, amíg nem születtek megfelelő intézkedések a probléma orvosolására. 2011 óta, 2011 vége óta amikor a cselekvési terv megvalósult, nagyon jó előrelépések találta, előrelépések történtek a cseh köztársaságban, és a, üdvözöljük a jelentésben szereplő konstruktív javaslatokat, gondolok itt különböző területekre, például a csalással kapcsolatos stratégiára, a menedzsment nyilvántartásra, illetve a következő programozási időszakra vonatkozó javaslatokra is. Tehát üdvözöljük ezeket a javaslatokat, és köszönetet mondunk a parlamentnek azért, hogy ugyanezeket a javaslatokat fogalmazta meg, tehát ugyanazokat, mint amelyeket mi is, és ezekkel a cseh köztársasághoz fordult. Természetesen megnézhetnénk, hogy mi áll ennek az egésznek a hátterében, de erről már volt szó az előző ülés keretében, tehát most annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sok minden változott a cseh köztársaságban. Az audit hatóság függetlensége, illetve az auditorok függetlensége, ami ugye egy problémás kérdés volt 2009, 10 és 11-ben. Nos, most legalábbis elméletben ez a kérdés megoldódott. Új hatóságok vannak, és utaltam arra, hogy a volt igazgató, illetve két igazgató helyettes elbocsátásra került, most 240 auditorral dolgozik az audithatóság. Nem mindenki rendelkezik az elvárható tapasztalattal, de vannak szenyorok, akik képzéseket vezethetnek, illetve az újonnan felvett kollégáknak segítséget nyújthatnak. Tehát úgy érzem, hogy ha nem is lesz minden tökéletes a jövőben, nem kell számolnunk ugyanilyen mértékű hiba százalékkal a cseh köztársaságot illetően a jövőben. Tehát javasoljuk az Európai Parlament javaslatainak megvalósítását, illetve javasoljuk a cseh hatóságoknak, hogy továbbra is javítsák a rendszerüket, fejleszték a rendszerüket, és továbbra is figyelemmel követjük az audit hatóságok munkáját a jövőben. Az audithatósággal találkoztunk nem régiben, és ott bemutattak egy új törvényt, amely a belső menedzsment és ellenőrzési rendszerre vonatkozik, és azt reméljük, hogy ez tovább javítja majd a rendszert. Ezen kívül reméljük azt is, hogy az új polgári törvény a következő év elejétől érménybe lép majd a cseh köztársaságban, és ez si ismét javíthatja a menedzsment ellenőrzési rendszert. Bár időt vesznek igénybe ezek az intézkedések, mégis azt gondolom, hogy bízhatunk abban, hogy a menedzsment ellenőrzési rendszerek tekintetében pozitív változással kell majd, pozitív változással kell majd számolnunk a jövőben. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Mihály Tajrer. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen a delegáció vezetőjének, Jens Gajernek is ezt a részletes jelentéstételt. Akkor, amikor a Kron szakbizottság alelnöke voltam, akkor megbeszéltük itt a cseh pénzügyminiszter helyettessel ezt a témát. A rendszer szintű kockázató hibákról beszéltünk, ezekre derített fényt a számvevőszék, és mi ezekről beszéltünk itt a szakbizottságban. Ez ahhoz vezetett, hogy egy úgy döntöttünk, hogy egy kiküldetést fogunk vezetni Csehországban. Én személyesen nem voltam jelen ezen, így nem tudok személyes tapasztalatokról beszámolni. Viszont tüzetesen megvizsgáltam a jelentést, és a következő merültek fel a frakcióülésen ezzel kapcsolatban kérdeznék az előadótól, de a bizottságtól is. Az egyik következtetésben, a harmadik oldalon az áll, hogy a cseh hatóságok nem bizonyították, hogy a jelenlegi pénzügyminiszter pénzügyi érdekeit nem folytatja, tehát hogy megvált volna a pénzügyi érdekeltségeitől de a jelentésben arra is utalnak, hogy a regionális fejlesztési miniszter Jurová asszony úgy nyilatkozott, hogy a cseh törvényeket, szabályokat betartják, és hogy a jelenlegi pénzügyminiszter nyilvánvalóan eladta az érdekeltségeit. Azt kérdezem, hogy a cseh kormánytól kell-e írásos megerősítést kérnünk, vagy egy miniszterasszony, ilyesfajta nyilatkozata nem elegendő-e bizonyítékként, hogy a kormány betartatja a, jogszabály, a jogszabályt. A második kérdésem a bizottsághoz a következő. A frakciónkban elmondtuk azt, hogy az a kérdés, hogy a tagállamok a kabinetben olyan személyeket is kineveznek, amelyek érdekeltségekkel bírnak. Ez egy olyan téma, amely a biztosi meghallgatásokon, a meghallgatáson is nagy szerepet játszott, hiszen Spanyolországban egy olajtársaságban bír részesedéssel, és ez a kormánytagságot nem zárja ki. Tehát egy tökéletes részesedés nem zárja ki a kabinetben való tagságot. Úgy tűnik, hogy az érdekütközésről eltérőek a nézeteink. Ezért teszem fel általánosan ezt a kérdést, szemétől függetlenül. Én úgy értem a helyzetet, hogy ha a nemzeti jogalkotás azt megköveteli, hogy valaki váljon meg az érdekeltségeitől, vagy pedig vagy az, hogy mi az elsőbséget a nemzeti vagy az uniós szintű szabály az érdekütközésre. A kérdés az, hogy mit tesz a bizottság, van-e, vannak -e egységes standardek? és a jövőben az Európai Unió az uniós eszközök odaítélését uniós standardekhez közt köti az érdekütközések esetén. Ez döntő kérdés ez adódik ebből a helyzetből. Tehát konkrétan kérném szépen tisztázzák, hogy a cseh kormány a pénzügyminiszter témájában közvetette valamiféle nyilatkozatot, vagy elegendő a miniszterasszony által elmondott kijelentés. A másik kérdésem a bizottsághoz intéződött. Tervező a bizottság bármiféle jogjavaslatot azért, hogy az érdekütközéseket el lehessen ö, kerülni. Morgan kolléga. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, I went on the Köszönöm, elnök asszony. Én részt vettem ezen a, ebben a delegációban, és nagyon régen volt ez. Nagyon köszönöm a bizottságnak és Jensznek is, hogy emlékeztettek engem arra, hogy mit is tettünk, mit is láttunk a látogatásunk során. Azt hiszem, amikor ott tartózkodtunk, akkor nagyon sok problémáról tájékozottunk. Még az utazás előtt ott a helyszínen több minden világossá vált. Az egyik az audithatóságok függetlensége, a másik az adminisztratív kapacitás hiánya, de egyébként ez nem csak a cseh igaz, hanem más tagállamokban is fontos kérdés, ez komoly probléma és a bizottságnak hála több dolgot is sikerült már megoldani. Például az új közigazgatásban most már a kapacitás problémák megoldódnak, de a delegációval volt még egy kérdés is, ugye a pénzügyminiszter pozíciója, ugye itt is érdekütközések voltak, vagy a személyes érintettség, akkoriban minket arról nyugtattak, afelől nyugtattak meg, hogy nincs ilyen semmifajta személyes érintettsége nincs, és minden nyitott és nagyon átlátható. Ezt a pénzügyminiszter is elmondta, de hát hogyha már egyáltalán ez felmerül, akkor ugye agályok, agályokra ad ez okot, és egyébként a dokumentumban ezért szerepelt az az ajánlás, hogy kellene valami fajta magatartási kódex, ami a kormány tagjaira vonatkozik, politikusokra vonatkozik. Aztán ugye az előadó Jens, hogyha jól emlékszem a kérdést, amit ugye te azt mondtad a végén, hogy hasznos volt ez a látogatás, volt előrehaladás, ezt mindannyian elismerjük, és hát tényleg a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság általában így dolgozik, elutazunk a tagállamokba, látjuk, hogy mik a problémák, de azt is látjuk, hogy ha sikerül előrehaladást elérni és javulást. De a kérdésem ugye Jenshez az volt, hogy talán szerinted egy, kettő vagy három éven belül lenne értelme eh, annak, hogy újra elmegyünk és megnézzük, hogy milyen előrelépés történt. Kollégin Ayala Senda. Ayala Senda kolléganő. Gracias, presidenta. Sí. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, Tarrer úr által elmondottakhoz csatlakoznék. Megnézve a delegációt, delegáció javaslatait, azt kell mondanom, hogy sajnos nem tudtam részt venni ezen a delegáción, de mégis ez egy olyan példa, amely esetében azt látjuk, hogy valóban segítséget nyújtottunk egy tagállamnak, és az európai finanszírozás tekintetében előrelépés történt, tehát más országokban is ugyanígy kellene eljárnunk. Én is megismételném Toyer úr kérdését, mert ami a magatartási kódexet illeti. Ebben az esetben ugye a pénzügyminiszterhez kapcsolódik ez a kérdés, de a delegáció ezt kapcsolta más területekhez is. Például a közlekedési, terület, közlekedési miniszterhez tartozó területekhez. Ugye úgy látszik, hogy a, a miniszter megoldotta a kézzel fogható gondokat, Spanyolországban a spanyolok számára ez egy kicsit kényes kérdés, tehát elég nehéz kanyett biztosnak konkrét kérdéseket föltenni. Kérdésem viszont most az, hogy van-e olyan magatartási kódex, amelyet a politikusok, illetve a hivatalnokok megvalósítottak, követtek, és amit ellenőrizni lehet. Tehát én is javasolnám, hogy esetleg még egy küldetés keretében ellenőrizzük a helyzetet. Hát én is feliratkoztam a feszai listára, és én is szeretnék mondani valamit az érdekütközés témájában. Nem szeretnék a cseh belpolitikai viszályok keresztüzébe kerülni, de elfogadhatatlanak tartom azt, hogy kormánytagok olyan pénzügyi értekeltségekkel rendelkeznek, amelyek ahhoz vezetnek, hogy a cégeik állami támogatáshoz, vagy pedig európai támogatáshoz jutnak. Ezt tarthatatlannak tartom. Sajnos Bulgáriában is van ilyen eset, Csehországban is előfordul ez, és én szeretnék minden mindenkit arra kérni, hogy azokat a szabályokat, amelyeket egyébként Németország már régen végrehajtott, Németországban ezt teljesen összeegyeztethetetlen lenne a hivatallal, és valószínűleg börtönbüntetéssel sújtanák ezt, tehát ilyen helyzetekre vonatkozóan fogalmazzunk világos állást, mert különben nem találunk semmiféle kiutat. Sajnálatosnak tartom azt, hogy a gazdasági harcból politikai harc válik. Hozzunk egy határvonalat, attól függetlenül, hogy kiről van szó. A cseh pénzügyminiszterrel Berlinben fogok találkozni a hónap végén, és ennek már előre örülök. Meg is akarom értetni magam vele, és szeretném is átadni neki az üzenetemet. Ennyit szeretem volna elmondani, két kérdésem lenne a bizottsághoz. Az első kérdés, a cseh hatóságokkal nem tudtuk megegyezni abban, hogy ki szúrta el ezt az egészet, és hogy kinek az eredménye az, hogy ilyesfajta rendszerük van a cseh hatóságok. Esküdöztek, hogy a főigazgatóság állította fel ezt a rendszert. Mi az önvéleménye? Megpróbáltuk megbeszélni azt is, hogy kihúzhat hasznot egyesfajta rendszerből, de senkit sem találtunk, akinek nagyon nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy ilyen rendszer működjön. Nem láttuk, hogy ki melyik szinten hol hibázott. Különböző dolgokat mondtak nekünk, de hivatalos állást az ügyben senki sem foglalt el. Glabajová asszony és Szadovszki kolléga kapnak még szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gájer úrnak a jelentés elkészítését. Elég nehéz arról az országról véleményt mondani, ahol az ember lakik. Megpróbáltam nagyon szakmai megjegyzéseket megfogalmazni Tényleg van néhány szabálytalanság, amelyeket megállapíthattak, viszont a javításokra kell összpontosítanunk, és az ígéretekre. Nagyon sok hibát már ki is küszöböl Csehország, és dolgoznak az ügyön. A szakbizottságunk a pozitív fejleményeket támogassa a tagállamokban. Az ellenőrzési misszió, illetve a jelentés is, amelyet elolvastam, azt mutatja, hogy a korábbi kormányok rosszul dolgoztak. A jelenlegi kormány nagyon sok lépést tett, olyan lépést, amelyek javítottak a helyzeten. Egyrészt a kormánykoalíció támogatja egy új tisztviselői törvény megalkotását. A Cseh köztársaság egy új jogszabály dolgoz ki, és lépéseket tesz a korrupció elleni küzdelemben. Ez is hozzájárul a ö, menedzsment és ellenőrző hatóságokban felbukadó problémák megoldásához. Nagyon sok minisztérium ö, új auditáló osztályt hozott létre de azért mégis egy további missziót kellene Csehországba szervezni. Meg vagyok győződve ugyanis arról, hogy egy ilyen ö, látogatásnál a helyzet javulásának lehetnek tanulni, és én szívesen állok ö, rendelkezésükre. Stekovski kolléga, elnézést mondja az elnök. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si taky e, s velkým zájmem e, přečetl tuhle nagy érdeklődéssel hallgattuk a jelentéstételt. Válságmenedzserként dolgoztam az elmúlt tíz évben, de még így sem volt könnyű megértenem ezt a jelentést. A 2007-2009-es időszak hibáiról megpróbáltam felhívni a figyelmet. Akkoriban senki sem fogadta ezt el, senki sem tett semmit. Természetesen szeretnék pozitív maradni, szeretném hinni azt, hogy a jövőben megváltoznak majd a dolgok. De meg kell állapítanom, hogy például a múltban Hollandiánál, Németországnál és Svédországnál drágább autópályák épültek nálunk. Azonban összpontosítsunk a jövőre. Pinto úr, öntől szeretnék kérdezni. A cseh auditokról beszélt, válságmenedzserként, olyas valakiként, aki ö, részletes auditokon vett részt, megkérdezem, hogy hogy lehet az, hogy ön látta azokat a projekteket, melyek alapján ö, egy autópálya szakasz többe került, mint mindenhol, többe került, mint bárhol Európában. Hogy lehet az, hogy erről például csak ma beszélünk? Hogy fordulhat elő az, hogy csak ma beszélünk arról, hogy néhány olyan projekt, amelyet uniós pénzekből finanszíroztak, nem került észszerű felhasználásra. Rendszeresen pénzt fektetnek be, személyes kérdésekbe. 150 millióba került egy csarnok felújítása. Önök audittal foglalkoznak, és tudják, hogy ha az auditban hiba van, akkor meg kell keresni a felelőst. A Csehköztársaságban egy bírósági eljárás kezdődik ezen a héten 8 gyanúsítottal, egy operatív programon elkövetett hibákért, hogy nem titok az, hogy itt egy széles körű bűnszövetkezetről volt szó. Kérdezném tehát, hogy a bizottság mit fog tenni annak érdekében, hogy a hibákat, az ilyesfajta hibákat elkerülje. Utolsó kérdés. Kérdeznék a százalékos arányról, a hibarátáról. Ez egy olyan kérdés, amelyet a misszió vezetőjéhez intézek, és a bizottság képviselőjéhez is. Hibaráta, hogy néz ki az ilyesfajta uniós programok esetében. Petri Szavama, és utána jó lenne, ha még lenne ide a válaszra is. Uh, well, Nos, egy megjegyzéssel élnék, illetve kérdéssel a megjegyzésem. A parlament tagjaitól elég negatív megjegyzéseket hallottunk, negatívabbakat, mint a jelentéstevőtől. Tehát nem lehetne itt egy kicsit konkrétabban fogalmazni a jelentésben? Mert úgy tűnik számomra, hogy ez egy kicsit gyenge lábakon áll, különösen, hogyha a pénzügyminiszter integritását is érinti, illetve figyelembe véve azt, hogy milyen lépéseket várunk tőle. Az Európai Bizottság kap szót. Pinto. A ah, Pinto, Entschuldigung. So I'll try to... Megpróbálok az összes elvetésre válaszolni. És hát kezdjük az elején. Nem az új pénzügyminiszter kérdésével, hanem azzal a kérdéssel, hogy a rendszert hogy állították föl. Nos, igen, ezt már többször megvitattuk a delegációval. És volt lehetőségünk arra, hogy többször elmondjuk, hogy 2008-ban mutatták be ezeket a rendszereket, és 2008-ban elsőre elutasították ezeket, és aztán javítások után végül 2009-ben történt meg az elfogadás. Emlékszem, hogy akkoriban milyen eszmecserék zajlottak. Agályaink voltak az audit testületek pozíciójával kapcsolatban, a régiókban, és akkoriban még a cseh hatóságok elkötelezték magukat amellett, hogy az audit testületek azok közvetlenül a prágai audit hatóságnak fognak jelentést tenni. Tehát, hogy a delegált auditok, tehát konkrétan azok az auditorok, akik végrehajtották ezeket a feladatokat, ott voltak a régiókban, és közvetlenül jelentettek a központi audit hatóságnak, enyhítő körülmény volt, de aztán elfogadtuk végül 2009-ben a felállított rendszert, amely a szabályoknak valóban megfelelt. Aztán az első kiadásokról beérkeztek a bejelentések, a teljes kötelezettségvállalásoknak a 3%-át fizették ki 2009-ben, 2010-ben a programozási időszakból a teljes összegnek a 11%-át fizettek ki, és aztán az audit hatóság egyébként teljes éves ellenőrzési jelentést készített a 2011-ben, és ez a 2010-ben bejelentett kiadások alapján történt. Ezt az éves jelentést 2011 végéig megkaptuk, tehát ahogy azt a szabályok előírják, és a Digi Regio lépett, tehát ugye ez volt az első év, amikor egy teljes éves ellenőrzési jelentést kaptunk. Tehát a Digi Regio minősített véleményt nyilvánított, Elnézést, javítja magát az előadó, 2013-ról van szó. A 2010-es éves ellenőrzési jelentést 2011-ben értékeltük. Itt minősített véleményt adtunk az összes programról a cseh köztársaságban. Mit jelent ez az audit vélemény? A belső szabályok értelmében, amelyek az éves cselekvési programokra vonatkoznak, azt, hogy az összes programot blokkolni kell, tehát az első értékelés után ez történt meg. Az éves ellenőrzési jelentés után a kifizetéseket blokkolták. Tuk. És utána kezdődött a következő kör a cselekvési tervel, ahol rengeteg kiigazítást és javítást javasoltunk, a legtöbbje ezeknek az audithatósághoz fűződött, és azt kértük a cseh hatóságoktól, hogy Prágában központosítsák ezt az egészet, a megbízhatóságot is, megbízhatósági nyilatkozatokat is, és így tovább, és senki ne tegyen jelentést közvetlenül a helyi hatóságoknak, hanem közvetlenül Prágában a központi audit hatóságnak tegyenek jelentést. Ahogy én mondom, ahogy mondtam, az audit hatóságban nagyon sok változás történt. Volt egy igazgató, aki, ez a kettő is, aki rengeteg időt töltött el a testületben, és őket elbocsátották. Az új személyt elfogadtuk, és most 240 auditor fölött rendelkezik. Természetesen szoros kapcsolatban állunk ezzel az új testülettel is. Az Európai Bizottságnak azonban nincsenek meg a az erőforrásai arra, hogy mondjuk a több ezer esetet feltárja a tagállamokban, hanem inkább az erőfeszítéseit arra összpontosítja, hogy az audit testületek függetlenséget erősítsük, és hogy az általuk elvégzett munka minőségét javítsuk a cseh is. Tehát szeretném csak újra megerősíteni azt, hogy a rendszereket jóvá hagyták elméletben, tehát a jóváhatás az megvolt, a rendszer felállítása, az elemzés, és így tovább, tehát ez minden a szabályoknak megfelelő volt, ezért nem tudtuk elutasítani ezt, de több mint egy évig húztuk a jóváhagyást, és enyhítő körülmények fényében végül megadtuk a jóváhagyást, a rendszer felállítására vonatkozóan. De ki szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy az első teljes éves ellenőrzési jelentést, amikor megkaptuk, akkor egy minősített véleményt adtunk erről, és az összes programot blokkoltuk. És akkor most érjünk rá a hiba arányra, mert erre is rákérdeztek. Meg kell, hogy mondjam önöknek, hogy a cselekvési terv előtt, végrehajtása előtt csodálatosak voltak ezek a számadatok mindig 0,5%, 0,8%, tehát mindig a, a súlyos jelentős hiba küszöb alatt voltak. Hát ezért nem lehetett erre a munkára támaszkodni. Most 2013-ban ott tartunk, hogy új hibarányok vannak, nem e, tudom az összes programot felsorozni, de ilyeneket, hogy 2,50, 6,9, 9,76, 20%, 1,64, 2,47 és így tovább. Vannak olyan programok egyébként, ahol nulla. Ez, ezek azok a programok, ahol már eleve konkrét cselekvési tervek voltak, és például a közlekedésnél 10%, a környezetvédelminél 5%, és az észak-nyugati régiót lefedő területeken is javítottunk több százalékot nagyon világos, hogy a bizottság meghozta a megfelelő intézkedéseket a cseh audíthatósággal kapcsolatban. Hoztunk még intézkedéseket konkrét programokra vonatkozóan is, és az erőforrásainkat nyilván az audíthatóságra összpontosítottuk, de hát több irányítás és ellenőrző rendszer létezik a programok kapcsán, de még egyszer említenem kell, hogy, nem, hogy lehetetlen mindent ellenőrizni. Amit találtunk és ellenőriztünk, ott fontos korrekciós lépéseket alkalmaztunk. És Bohémiában volt ez az 5%-os adat, amit említettem, a, és a környezetvédelmi operatív program esetében is említettem, és van egy másik operatív program, ami 2012 óta függőben van. Miért? Azért, mert a pénzügyi eszközök ben problémákat találtunk, aztán összeférhetetlenségi problémákra bukkantuk az irányítási és ellenőrzési rendszerekben, konkrétan a kereskedelmi kamaránál, és most ott tartunk, hogy zajlik az a folyamat, hogy esetleg talán az érintette operatív program esetében a kifizetések újra folytatódhatnak, hogyha a csehek elfogadják, hogy a 7,99%-os szintre vissza állunk, tehát tényleg a bizottságnak komoly problémái voltak a cseh irányítási és ellenőrzési rendszerrel, illetve a cseh audíthatósággal. De nagyon sok minden történt már azóta. És szerintem most már elmondhatjuk, hogy jobb a helyzet, és ettől függetlenül persze több probléma van, tehát csalás, visszaélés. Sajnos úgy tűnik, hogy a cseh köztársaságban időről időre vannak letartóztatások, és van egy kis változás, de aztán folytatódik. Mi mindig konkrét intézkedéseket hozunk, tehát a kifizetéseket tudjuk felfüggeszteni olyan területeken, ahol a csalásokra fény derül. Nyilván nem várunk addig, amíg a, csalásra, a csalás bebizonyítják. Tehát ha már letartóztatások vannak, vagy bármi, akkor azonnal felfüggesztjük a kifizetéseket azokra a tengelyekre nézve, ahol ez a helyzet. Ami pedig a pénzügyminisztert illeti, én pontosan tisztában vagyok a problémával, és ugyanazokat a kétségeket vetettem föl, amelyeket önök. Hát nagyon nehéz elképzelni azt, hogy valaki pénzügyminiszter lehessen, miközben rengeteg cég tulajdonosa a cseh köztársaságban, és ha jól tudom, akkor ő egyébként az EU alapok egyik legnagyobb kedvezményezettje. Politikai szempontból nyilván több mindent lehet tenni, viszont technikai, tehát szakmai szempontból a szabályokba kapaszkodhatunk, ezekhez ragaszkodhatunk, tehát amikor a benyújtott költségeket elemezzük cserészről, illetve amikor a rendszert hagyjuk jóvá. A pénzügyminiszter nem felelős az irányító hatóságokért, tehát az teljesen világos, hogy a pénzügyminisztériumban nincsen irányító hatóság, a környezetvédelmi, közlekedési minisztériumban vannak ilyenek, de a pénzügyminisztériumban nincs. Az audit hatóság viszont igen, és ezt ezért nagyon is komolyan figyelemmel kísérjük. Az új minisztert februárban nevezték ki, 2014. februárjában. Egy-két hónappal azelőtt, mielőtt önök ellátogattak a cseh köztársaságba. Egyelőre én nem tudok egyetlen egy olyan projektről sem, amely költségnyilatkozatot nyújtott volna be a bizottsághoz ezután. Amit meg tudunk tenni az az, hogyha információkat kapunk a benyújtott költségekről, ilyen érintett projektek esetében, akkor ezeket ellenőrizzük és auditáljuk a projekteket. Mit tehetünk még? Tulajdonképpen oda tudunk beavatkozni abba a folyamatban, hogy az audithatóságok hogyan választják a mintát, tehát a mintavételbe. Mi ezt mindig figyelemmel kísérjük, ugye az éves mintavétel, ez azt jelenti, hogy melyek azok a projektek, amelyeket az audíthatóság ellenőrizni fog, auditálni fog. Azt megpróbáljuk garantálni, hogy ez egy független és véletlenszerű kiválasztás legyen, és ne lehessen megoldani, hogy bizonyos projektek kibújjanak az ellenőrzés alól. Viszont annak is megvan a lehetősége, hogy új projektek induljanak, a, mondjuk ezeknek a vállalatoknak a projektjei helyett. Tehát nagyon figyelünk, és most, amit elmondhatok, az az, hogy sajnos nincsenek meg az eszközeink arra, hogy egy ilyen helyzetbe beavatkozzunk. Amit tudunk, az az, hogy a pénzügyminiszter lemondott a részvényeiről, illetve a cégek vezetőtestületeiben betöltött pozícióiról, ebben nem vagyunk egészen biztosak, de azt tudjuk, hogy a, ő saját maga mondta, hogy a, nincs meg az összeférhetetlenség hiánya, tehát hogy az összeférhetetlenség felmerül, és éppen ezért azt megtehetjük, hogyha bármifajta összeférhetetlenségre fényt derítünk, akkor az OLAF-ot, az Európai Csalás Ellenes Hivatalt fogjuk tájékoztatni, hogy vizsgálódjon. Egyébként a volt közlekedési miniszter esetében hasonló volt a helyzet, az illető több közlekedési cég tulajdonosa volt az országban, és az OLAF most végzi a vizsgálatot aztán politikai szempontból nyilván az Európai Parlament talán tehet valamit, de mi, mint bizottság nem tudunk tenni semmit, nem tudjuk megakadályozni azt, hogy egy volt miniszter, tehát hogy egy ilyen személy miniszteri kijelölést kaphasson egy tagállamban. Volt még kérdés, hogy igen, az audithatóság függetlensége. Hát teljesen nyilvánvaló, hogy az audithatóság nem volt független. és azt gondoljuk, hogy legalább is papíron megvan a függetlensége ennek a hatóságnak, de hát a munkánkat tovább fogjuk folytatni annak érdekében, hogy tudjuk, hogy támaszkodhatunk-e erre a hatóságra, vagy sem. We have to continue. Angolul kell folytatnunk, azért, mert a tolmácsoknak itt véget ér a munkaideje. Tehát angolul folytatjuk tolmácsok nélkül. Megadom önnek a szót, mert nagyon érdekes.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 Köszönöm.